Bonjour, euh, Jó napot kívánok, tisztelt kollégák! Mivel az elnök, illetve az összes alelnök távol van, korelnökként jó magam fogom elnökölni ezt az ülést. Mindenkit üdvözlök. A napirend első pontja a napirend elfogadása, vannak-e megjegyzések ezzel kapcsolatban? Nincsenek. Ez esetben elfogadtuk a napirendet. Második pont, a nyilvános meghallgatás. Speak A szövegem angolul készült, angolul kell beszélnem. E, nem oxfordi kiejtéssel fogom ezt tenni, de remélem, hogy megértenek. E, nyilvános meghallgatás következik e, arról, hogy hogyan lehetne rétehozni adósságtörlesztési alapot, illetve eurókincstárjegyeket. Ez egy jelentésnek az utolsó változatának a bemutatása én eh, üdvözlök itt mindenkit, eh, aki megjelent eh, arra, az, erre az alkalomra, amikor is a bizottság szakértői csoportjának a végleges jelentését ebben a témában, az említett témában bevezetjük. Köszönöm a szakértőknek a munkáját. Ez a szakértői csoport az elmúlt 6-7 hónapot azzal töltötte, hogy eh, mik a jogi feltételei, illetve pénzügyi eh, következményei annak, hogyha közösen adnak ki az Európai Unió kötvényeket, kincstárjegyeket, illetve állítana fel egy adott adósságtörlesztési alapot. Mint ahogy önök is tudják, az Európai Parlament eh, komoly szerepet játszott abban, hogy ez a szakértői csoport egyáltalán felállt, és örülünk annak, hogy önök most itt vannak és beszámolnak az eredményeiről. Néhány órával ezelőtt kaptuk meg a végleges jelentésüket. Bizonyára önök is megértik, hogy részletesen átolvasni azt még nem volt módunk. Ugyanakkor a magyarázataikat nagyon szívesen meghallgatjuk az önök részéről az első előadást Gertrud Tumpel Gugerel fogja tartani, aki az elnöke volt ennek a szakértői csoportnak. Önt üdvözlöm, asszonyom, ismerjük önt, az ön korábbi tevékenységét az EKB-ben van. 10 percet kap arra, hogy felvezesse ezt a jelentést, majd ezt követően az egyes tagok szakértők fognak egy-egy előadást tartani, akkor majd be is mutatom őket, 7 percet kapnak fejenként. Most viszont megadom a szót Tumpel Gugerel asszonynak megköszönve, hogy eljött. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy bemutatom az eredményeinket a szakbizottságuk tagjainak, és szeretnék köszönetet mondani az önök kezdeményezéséért is. Két évvel ezelőtt két javaslatot tettek, hogyha emlékeznek a két évvel ezelőtti helyzetre, vagy ha erre akarnak, emlékezni, akkor nézzék meg a függelékünket, kettes, egyes, hatos oldalak a tesztpredeket láthatják, nagyon magasak voltak a kamatok. Időközben a helyzet megváltozott, a kormányok különböző reformokat folytattak, létrejött az ESM, a Banki Unió is, és az EKB is lépett. Tehát a kérdés az az, hogy még mindig kell cselekedni, vagy nem. Az első elképzelés, amit két évvel ezelőtt előterjesztettek, az az adósságtörlesztési alap volt, illetve az adósságtörlesztési paktum. A, 60, a GDP 60%-a feletti adósságot egy közös alapba tennék át, ezáltal a magas adósságországok kamata csökkenne, és csökkentni tudnák így adósságállományokat, másrészt pedig a kormányok pedig kötelezettségvállalásokat tennének arra, hogy fiskális konszolidációt hajtanak végre. A második elképzelés az euró egy volt, és itt egy közös kibocsátású állampapírról volt szó. az első megoldás visszaállítja az állami finanszírozást, illetve átveszi a kockázatokat is akkor, amikor az adóság kezd lejárni. Viszont az eurokistelén egy másfajta a kiinduló pont. Itt a, az államkötvénypiacokat próbálták stabilizálni, és megpróbáltak diversifikált, biztonságos és likvid eszközöket létrehozni, és itt egyfajta monetáris politikára szükség volt. 1,8-től 3,1 milliárdot utalának át az alapba, és 1,7-2,8 között lenne a maximális mérete ennek az alapnak, és a résztvevő országok szigorú kötelezettségvállalása találnak az elkövetkező 10-25 évben. A, az olyan alap, ahol egyetemleges garanciák vannak, ott mindenképpen nagy kötelezettségvállalásra, illetve szerződés módosításra lenne szükség. Milyen kockázatok vannak? A kockázat az az, hogy az országok azonnal láthatnák az előnyöket, és hosszávra kellene kötelezettséget vállalniuk. A legnagyobb kihívás az az lenne, hogy nagyon szigorú gazdasági, fiskális politikát folytassanak hosszú időn át, és nagyon nehéz ezt fenntartani hosszabb távon. Ezért alternatívákban is gondolkodtunk. Egy kisebb méretű alap, lett volna rövidebb futamidővel. Ennek lettek volna előnyei, és a kockázatot is csökkentette volna, viszont nem tudta volna megoldani az euró tagok különböző adósodási mértékéből adódó különbségeket. Az euró kis kapcsán lehetne egyetemleges vagy prorálta garancia. A alapmértéke függene a lefedett futamtól is. Beleértve az egy év alatti adósságokat, a, az alap átlagos mennyisége 0,5 milliárd lenne. Az euró kistajegyekhez mindenképpen szerződés módosításra lenne szükség, akkor hogyha egyetlenes garanciákról lenne szó, viszont a próbálta garanciák esetében ez nem lenne jellemző. A pénzügyi hatások is kisebbek lennének, és főként kvalitatív jellegű lenne a hatás. Beszéltünk az ideiglenes alapok létrehozásáról, és viszont gyakorlatban ez nehezen lehetne, le nehezen lehetne végrehajtani. A gazdaság és pénzügyi kockázatokról már beszéltem, most beszélni kell azon az erkölcsi kockázatról is, és a kollégám majd erről még többet fog mondani. Az erkölcsi kockázat tulajdonképpen egy lehetséges potyautas hatás, ami azt jelenti, hogy egy ország vállalja a kockázatot, és egy másik országnak vagy országcsoportnak kell majd a költségeket viselni akkor, hogyha megjelenik a kockázat valóban. Mit lehet tenni ez ellen? Kötelező kötelezettségvállalásra van szükség, ezen kívül európai politikai szintjén is szükség van fellépésre pénzügyi ösztönzéseket kell adni, és akár a kizárás is szóba jöhet, akkor, hogyha nem felelnek meg. A jelenlegi EU szabályok nem teszik lehetővé a közös kibocsátású rendszereket egyetemleges garanciákkal, az Európai Unióról szóló szerződések nem adnak elég kompetenciát az EU-nak arra, hogy e, egy e, e, adósságtörlesztési alapot, vagy euró kincstári alapot hozzanak létre az EU szabályokon keresztül. Hogyha az Európai Unió megkapná a fiskális kompetenciákat, az is szerződés változtatásra lenne szükség. Demokratikus legitimáció szempontjából a közösségesítést kellene alkalmazni. A parlamenti elszámoltathatóságot is rögzíteni kell, pedig úgy, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is beleszólhassanak az eszközök létrehozásába. A jelentés hangsúlyozza azt, hogy a közös kibocsátású rendszerek minden előnyük mellett nem helyettesíthetik a tagállami kötelezettségeket, amelyel az adósságot csökkentik és reformorientált politikát folytatnak. Végezetül, amíg a közös kibocsátási rendszereknek van előnye az államkötvénypiacok stabilizása szempontjából, a gazdasági és pénzügyi kockázatok, illetve az erkölcsi kockázati kérdéseket is figyelembe kell venni. Ezért jó lenne az, hogyha először a megreformált irányítással az euróvezetben tapasztalatokat gyűjtenénk, mielőtt még bármilyen fajta közökibocsátású rendszerről döntenénk. Euh, euh, euh. Köszönöm szépen. Tumerögr asszony, ezek a magyarázatok igencsak üdvözlendőek, hiszen láthattam az összefoglalóját csupán a szövegének, most pedig áttérünk a szakértői csoport más tagjaira. Az első felszólaló Agnes Benassi Keri lesz, aki a Párizsi Köz, Közgazdasági Egyetem professzora, valamint a gazdasági jellemzések francia tanácsának elnöke. Menaszi Keré asszony, öné a szó 7 percben. Köszönöm, elnök asszony, angolul fogok szólni hogy a folyamatosságot biztosítsam a társ szakértőkkel. Present Arra kértek eh, engem fel, hogy eh, a közös eh, adósság kibocsátás, illetve állampapír kibocsátás kockázatáról, előnyeiről beszéljek. Önök is tudják, hogy itt vannak eltérések a DRF-nél, amely egy adósságtörlesztési alap. Ott egy fiskális hídról van szó, amelynek célja, egyes országok adósságfinanszírozási költségeinek a csökkentése volt. Ami az euróbilleket illeti, ott az önmagát beteljesítő jóslatként működő likviditási válságok eltörlését, megakadályozását akartuk kialakítani, megakadályozni, illetve egy jó monetáris politika kialakulását. Három célkitűzésről beszélünk, az egyik az adósság fenntarthatóság előmozdítása, az adósság piac stabilitásának növelése, illetve a pénzügyi reintegrálódás és stabilitáshoz való hozzájárulás. Ezekről a három, erről a három célról szeretnék most egyenként beszélni. Először is az adósság fenntarthatóság növelése, ami gyakorlatilag normális időkben az adósság újrafinanszírozásának költségét jelenti. Először is megjegyzem, hogy az alacsony adósságú országoknak is, csak úgy, mint a magas adósságú országoknak is eh, az az érdekük, hogy eh, ezek a folyamatok szabályosan haladjanak, ugyanis amikor az újrafinanszírozási költségek túl magasak, akkor túl nagy elsődleges töblettel kell ezeknek az eladósodott országoknak üzemelniük, amelynek vannak politikai kockázatai, illetve strukturális reform kockázatai, valamint növekedési kockázatai is. Éppen ezért mindenkinek érdeke az, hogy az újrafinanszírozási költségek ne legyenek túl magasak, noha nyilvánvaló, hogy bizonyos kamatráta különbségek indokoltak ösztönző és ösztönző hatásuk lehet. Ami az összesített képet illeti, az euró övezet fiskális helyzete megfelel az amerikainak, és sokkal jobb, mint a japán fiskális helyzet. Az egyetlen oka annak, hogy az államadóságokat Európában kockázatosabbnak tartják, mint máshol, az az, hogy nincs szolidaritás a szoverén országok között, és más pedig azért, mert az államhatárok és a valutazóna határai nem esnek egyben. Eh, a fő kérdés az, hogy a refinanszírozási költségeket csökkentsük azzal, hogy egy nagyobb dózis szolidaritást bocsátunk a rendszerbe, eh, miközben segítjük a kormányokat abban, hogy a saját adósságukat visszafizessék. A közös eh, refinanszírozási költségek közös kezelése egy olyan téma, amiről sokat beszéltünk, nem egyértelműen eldönthető kérdésről van szó, mert ez nem csak az adósság költségeiről szól, hanem a terv alá, illetve a rendszerben nem tartozó adósság költségétől is függ. Az alacsonyabb refinanszírozási költség akkor érhető el, hogyha a közös adósság kibocsátási rendszer nagyobb fiskális hitelességgel jár, illetve hogyha a likviditási nyereség az ezen az oldalon meghaladja a nemzeti adósságok likviditási veszteségét. Így lehetne a nemzeti adósság összes költségét csökkenteni, de nem garantálható akkor, hogyha a hitelességet nem sikerül javítani. Beszélnék most a második célkitűzésről, ami az adósságpiac stabilitásának előmozdítása refinanszírozás, illetve tőke, illetve adósságátütemezés költségei. Voltak már kísérletek arra, hogy csökkentsük a likviditási válságokat, az ESM-re és az OMT-re gondolok, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a válságok azok bele vannak építve a rendszerbe, amelyek fertőzéssel járhatnak egyrészt tagállamról tagállamra, másrészt pedig államadó, államról bankra vagy bankról államra. Először is a likviditási kockázat hatókörét kell csökkentenünk. a kockázat elkerülést kell növelnünk, illetve a csorda szellem megnyilvánulásait kell valamilyen módon kezelni a befektetők között. Ez a negatív feedbackek jobb kezelését illeti, ami a refinanszírozási költségekben pozitívan nyilvánulhat meg. A közös kibocsátás lenne az egyik módja annak, hogy az újrafinanszírozást válságos időkben is alacsony kamatok mellett lehessen teljesíteni. Emellett egy közös kibocsátás az aszimmetrikus makrogazdasági sok idején is biztonságos piaci hozzáférést jelentene, ami azt jelentené, hogy egy makrogazdasági kockázatkezelési csatorna jönne létre a tagállamok között. Most pedig beszélnék a harmadik és utolsó célkitűzésünkről, közös kibocsátás, amely hozzájárul a pénzügyi integrációhoz, illetve stabilitáshoz. A kiinduló pont az az, hogy az euró térség bankjainak olyan eszközökre van szükségük, amelyek likviditási pufferként alkalmazhatók, stabil árak mellett fedezhetik a refinanszírozási műveleteket. Az ilyen eszközök léte az euró területen csökkentheti a romló hitelminősítések hatását az egyes egyéni tagállamokban, amely hatás jelentkezne a helyi bankrendszerre. E, ezzel a piac e, fragmentációját e, csökkentené, és a pénzügyi transmisszió, a pénzügyi politika transmisszióját növelné, javítaná egy új szabályozói és felügyeleti környezetre környezet közepette ez még inkább szükséges. A közös eszköz lenne ilyen formán a benchmark a pénzügyi piacok számára, ami azt jelentené, hogy az állami szektor és, az állami és a vállalati szektor hitelezési költségei is ehhez lennének kötve, nem pedig az állam hitelminősítési mutatójához. Emellett a destabilizáló meneküléseket krízis időszakokban lehetne ezzel csökkenteni. Ugyanakkor a szakértők között nincs konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a közös kibocsátás, a piaci szegmentációt azt csökkentenie. Azt egyet, abban egyetértek a szakértők, hogy jó lenne, ha ez így lenne, mert ez a, és ehhez a bankszektor megerősítése kulcsfontosságú. Végezetül három különböző különböző célkitűzést említettem a fentiekben, és ezt a szakbizottságot most itt emlékeztetném arra, hogy a három cél elérésére egy eszköz valószínűleg elégtelen lesz, tehát további választásokat, választási kényszer fog jelentkezni, különösen abban a tekintetben, hogy melyik célkitűzés legyen az elsődleg. Köszönöm szépen, Benassi asszony, most pedig a szakértői csoport következő tagjának adom meg a szót, Beatrice Védaudi Mauro asszonynak, aki a Mainci Egyetem makroekonomiai professzor, 7 percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó magam is angolul fogok szólni. És egy nagyon rövid személyes történettel szeretném kezdeni az adósatörlesztési alap és paktum kapcsán, amikor a német gazdasági tanácsadók foglalkoztak ezzel az ötlettel pár évvel ezelőtt, akkor nagyon erős reakciókat váltott ez ki. Különbözőek voltak a reakció teljes elvetés, vagy teljes elfogadása a javaslatnak, vagy csak részleges elfogadása a javaslatnak. Gyakran ugyan azt éreztük, hogy nem igazán e, értették meg a javaslat teljes csomagát, nem értették azt sem, hogy miért ez egy csomag, és miért kell erre csomagként tekinteni. Hadd beszéljek ezen csomag fő összetövőiről. Az első része egy, e, kríz, egy válságra adott válasz mechanizmus, amelyel megpróbálták a spreadek tartályását elkerülni, ezen kívül megpróbálták az eurózónában az adósság állományt csökkenteni. Ezen kívül megpróbálták azt lenni, ami most már benne van a fiskális, kom, a fiskális paktumban, és negyedik sorban pedig bevezettek olyan feltételeket, amelynek értelmében egy úgynevezett no bailout rezsimet vezettek be, egyfajta adóság törlesztési rendszert. Az a kritikus ebben, hogy egy hosszú távú rendszer célját kombinálja egy olyan eszközzel, ami különbözik ettől a céltól. A hosszú távú rendszerben az adósság szétosztása csak korlátozott mértékű a különböző mechanizmusok az ESM között. A javaslat ezen része továbbra is releváns marad, tehát hogyan lehetne bánni az adósság állományjal, és más a mintája ennek az elkezelésnek, mint a közös kibocsátású kötvényeknek. ha megnézzük a, az adósságtörlesztési alapot, ez egyfajta hegy formájú, megmászuk egyet, és mégis utána tengeri szinten kötünk ki, míg a másik megoldásban másfajta a mintázat, ott egyre inkább növekvő a szerkezet. Az adósságtörlesztési alap és paktum kapcsán többet beszélek erről az írásos anyagomban, csak néhány fő elemre szeretnék itt rámutatni. Egyrésztről az általános javaslat, van egy általános javaslat, ahol viszonylag nagy és hosszú távú cél van, ugyanis itt eh, elosztanának minden adósságot, amely 60% fölött, fölött van, tehát amely a GDP 60%-a fölött van, és a hegy tetején lenne eh, a eh, közpénkibocsátás. Ez persze, és erről is beszéltünk a csoportban, lehetnének kisebb variánsok is, lehetne 60%-ról mást is, más küszöbet is találni, 75%-ot, viszont a gond az az, hogy a legnagyobb hasznot húzó országok azok, amelyek a leginkább sérülékenyebbek, mert ott a legmagasabb az adósságállomány. Ezen kívül sokkal fontosabb az, hogy mindenkinek hasonló legyen a része ebben az adósatörlesztési alapban. Egy lehetőség lehetne az az, hogy minden ország a GDP 20%-ának megfelelően vesz részt ebben. Ez egy hasonló arány lenne az alapon belül, sokkal jobban összehasonlítható lenne ez a többi kibocsátású rendszerrel szemben, például az Eurokincstárjegyel szemben, és 1, 273 milliárd lenne a plafon, hogyha 20 ezer lenne az a határ. Az azt jelenti, azonban, hogy a teljes adósatörlesztésre menne minden ország számára lehető, lehetséges. az egyetemleges garanciarendszerek kapcsán ennek számos előnye van, de nagyon erős garanciákra van szükség. A jelentés a proráta rendszerekről beszél, amely másfajta garanciákat kínálna. Az együttes egyetemleges garanciák esetében is nagyon erős garanciákra lenne szükség például kötelező kötelezettségvállásokra lenne szükség, ez benne van most már a fiskális paktumban, és a másik az az lenne, hogy az egyetes egyetemes garanciát törölnének azon az országok esetében, amik nem felelnek meg az előírásoknak. Lehetnének olyan mechanizmusok, amelyek azokra vonatkoznának, amelyek nem felelnek meg a rendszernek, de lehetnének ösztönzők is, hogy megfeleljenek az adósság csökkentésének. Amit a tanácsban javasoltunk, az egy küszöb volt, és ezt akkor kellene bevezetni, amikor az országok ezen küszöb alatt vannak, tehát egy stabilizáló ereje lennek. Néhány szakértővel arról beszéltünk a csoportban, hogy, és volt olyan, aki egyetértett a no bailout rendszerrel, Viszont ehhez azt kellene, hogy sokkal erősebb jogkörök legyenek az Európai Unióban a nemzeti költségvetéssel szemben. Néhány ezer javaslathoz azonban szerződés módosításra lenne szükség. Ahogy az elnök asszony is említette, a jogi kihatásai a végrehajtás jogi vonzatához szerződés módosításra lenne szükség, főként az együttes és egyetemleges garanciák esetében, vagy kormányközi eh, megoldásokkal is lehetne itt megoldásra jutni. Köszönöm szépen. Eh, eh. Köszönöm szépen. Védel de Mauro asszony. Most pedig, hogy nemek közötti egyensúly tekintetbe vegyük, egy férfira térünk át, Graham Bishop úr következik, gazdasági és pénzügyi szakértője az európai ügyeknek, önné a szó, Bishop úr, 7 percben. Um, Köszönöm, elnök asszony, két évvel ezelőtt az Európai Gazdasági Együttműködés Ligájának munkacsoportja, amelyiknek én voltam a raportőre, kialakított egy tervet az Eurobillek eh, eh, szempontjából, jogi okokból, amelyeket a jelentésünkben is szerepeltetünk, arra a következésre jutottam, hogy csak egy proráta garancia lenne politikailag és jogilag megvalósítható, tehát az én variánsomat egy eh, Eh, ideiglenes Eurobill Fundra vonatkozóan a, nyújtottam be a szakértői csoportnak, ezt TEF-nek nevezem. Nyilvánvalóan eltérnek a vélemények, erről. A parlamentek hosszú távú kitekintéssel is rendelkeznek, még a piacok rövid távú kitekintéssel. Nekünk valahogy középutat kell találnunk. Ami a közgazdasági aspektusokat illeti, csak az Eurogroup feltételeinek megfelelő államok vehetnek fel hiteleket, a, ezek vagy egy éjszakás vagy pedig egy éjszakástól kettő évig terjedő lejáratúak lennének. Lenne egy, eh, egy ideiglenes időszak, mint egy eh, tesztran, amelyet a nemzeti parlamentek értékelnének. Nyilvánvalóan a kibocsátást bármikor le lehetne bocsátani. Utána a nemzeti parlamentek, amelyek a költségvetési ellenőrzést gyakorolják, megtartják ezt. Minden résztvevő állam számára tilos lenne két év aluli, két év alatti papírokat kibocsátaniuk a tefen kívül. A TEF-től való kölcsönzés bizonyos határoknak lenne alárendelve. Ez az opció a rollover riszket csökkenti, és a pénzügyi stabilitáshoz járul hozzá. Ami a méretet illeti, 800 milliárd, 900 milliárd, 1,2 billió euró lenne a mérete, ez egyfajta európai kincstár szerepét töltené be, a maximum pénzmennyiség az 1,8 billió lenne. Ugyanakkor ez egy politikai kérdés, amelyet nyilvánvalóan a pénzpiacok mozgása is befolyásol, ugyanakkor az erkölcsi kockázat kezelése is fontos tétel, nem szabad elfelejteni, hogy már ez az erkölcsi kockázat most is létezik. A tefet e be lehet vezetni az EU szerződés változtatása nélkül. Ugyanakkor a résztvevők pénzügyi szuverenitásának korlátozása már túlmutat azon az koordináción, amelyet jelenleg a szerződés engedélyez. A döntéshozatali javaslat a megosztott szuverenitás érdekében egy kormányközi megállapodást igényelne, amelyre egyébként már van példa az ESM modell vonatkozásában. A technikális a kibocsátás technikai természetének koordinálásához egy EU rendelet szükséges. Amennyiben a szerződést később mégis felülvizsgálják, mondjuk a, a fiskális kompakt miatt, akkor egy már addigra jól ki Próbált TF-et be lehetne venni a rendszerbe. Ami a mechanikáját illeti, eh, az egyszerű, back-to-back -back piaci finanszírozás a résztvevő tagállamok felé, cash in, cash out egy döntéshozatali struktúra is kell, a pénzügyminiszterek lennének a döntéshozók, akik a saját parlamentjük előtt felelnének, szerény mértékű tőkére van szükség, a, az adóság élettartama átlagosan 7 év kell, hogy legyen, ne, ne, illetve több mint 7 év legyen. A két év alatti maradék élettartammal rendelkező adósságok aránya nem szabadna, hogy nagyobb legyen 25, maximum 35 százaléknál. Aztán a kivételek, ez egy elég elég fontos kérdés. Amennyiben szankció hatája alá, SGB szankció határa alá esik egy tagállam, akkor az kizárásra kerülne, és aztán egy ESM programra kapna felkérést a tagállam, amely e, fizetné a e, számlákat. Tehát e, így módon az ESM kitettségnél nem lenne nagyobb ennek a rendszernek sem a kitettség pedig az eredményeket illeti, egy likvid és könnyen piacosítható eszköz születne, ami megszüntetné azt a kapcsolatot, azt a negatív kapcsolatot, a doom loopot, ami a bank és az állam között létezhet Emellett a finanszírozási költségek csökkenthetők, és az EKB egységes monetáris politikája könnyebben érvényesíthető az euró területen. A TEF kincstárjegyek, billek természetes eszközként funkcionálnának a bank, illetve biztosítási szektorban, nekem ezzel kapcsolatban nincsen fenntartásom, tehát szerintem piaci igény lenne rá. Nézzük zárásként az esetleges kifutását a dolgoknak. Kezdjük a legjobbal, 2015 a jövő év. Az európai, 5. európai szemeszter kimenetele pozitívnak látszik, a túpek is jól működik, ez lehetőséget biztosít számunkra a TF minimális bevezetésére. 2015-től kezdve a döntéshozók eldönthetnék azt, hogy azt megnövelik, kibővítik éves döntések alapján. 18, that limit would have been pushed. És aztán a limiteket kitolnák időben is. 2018-ra majdnem elérnénk a 2000 milliárdos összeget, ami már egy európai kincstárnak jelenthető, eh, ilyen nevezhető. Ez 50%-kal nagyobb lenne, mint eh, bármely lehetséges OMT. Ebből lehetne a kvantitatív easinget megvalósítani, amennyiben az eh, észszerűnek tűnik. Ugyanakkor negatív szenáriókkal is el lehet játszani, egy fekete szenárióval továbbra is előfordulhatna piaci kitettség. Én azt gondolom, hogy a terv összességében megvalósítható, gyakorlatilag egy biztosítás politikának minősíthető jövőbeni viharos időkre, kis visszafordítható lépésekkel növelhető így az integráció, elmélyíthető az integráció. Ezzel ajánlom ezt a tervet. Köszönöm. Most egy finn úr következik Virjelé aki egy finn intézet, gazdasági kutató intézet igazgatója szintén 7 percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A rendszer empirikus részével szeretnék foglalkozni, néhányan már foglalkoztak ezzel, de inkább e, én a szisztematikusabban szeretnék ezzel foglalkozni, ez az erkölcsi kockázat, a kockázat megosztása kihat a politikai döntéshozókra azon országokban, amelyek előnyét élvezik a kockázat megosztásának, mert alacsonyabb a kamat és jobban hozzáférnek a finanszírozáshoz. Valószínűleg nem fognak igazából megfelelő intézkedéseket tenni a, az adósság fenntarthatóvá lére. Számos módon lehet a Slower, I think. Slower. Slower. Yes. Okay. Can you speak slowly? Esetleg lassabban is, ha tudna beszélni. Igen, persze. Okay. There are anyway... Uh, Tehát uh, több módon lehet uh, az ilyenfajta erkölcsi kockázatot korlátozni, viszont ehhez um, megfelelő intézkedésekre van szükség, vannak olyan országok, amelyeknek eh, nagyon jó a, a háttere. Másrésztről két lehetőség áll rendelkezésre. Először is eh, nagyon komolyan kell eh, ellenőrizni az egyes tagállamokat, az európai szintű intézményeknek, másrésztről pedig a pénzügyi ösztönzésekre van szükség ezekben a rendszerekben. Ami a politikai ellenőrzést illeti, a kérdés az az, hogy elegendőek-e az európai jogkörök erre. A gazdasági irányítást erősítették az elmúlt években, ez megváltoztatta az európai helyzetet nagymértékben. Ez a pack a pack keresztül történt, illetve a fiskális paktumon keresztül, viszont nem tudjuk még azt, hogy ezek az irányítási mechanizmusok hosszabb távon mennyire jól működnek. De tudjuk azt, hogy az európai szinten nincsenek kötelező öm, öm, kompetenciák. A költségvetési kompetencia még mindig a tagállamoknál van, és e, itt, hogyha ezt meg akarják változtatni, akkor szerződés módosításra van szükség. A, ez, ösztönzés, elretentés különböző lehet, lehet itt jutalmazni, vagy pedig szankciókat kiszabni, illetve nagyon fontos a piaci fegyelem is, mint ösztönző, ezt úgy lehet elérni, hogyha egyrésztről csak részben osztják szét az adósságot, másrésztről pedig a közös kibocsási rendszerből kizárnak egy országot akkor, amikor nem felel meg a szabályoknak, vagy nem tudja megfelelően csökkenteni az adósságállományát. Nagyon nagy kihívást jelentenek ezek a közös kibocsátási rendszerek. A kérdés az az, hogy mit történik akkor, hogyha nem váltja be valóra a vállalásait egy ország, ez súlyos hatása járhat, ezt láthattuk a Lehman Brothers esetében is, és a piaci fegyelem ilyenkor nem lesz már hiteles. Három dologra van szükség. Először is az ESM-nek el, eléggé erősnek kell lennie arra, hogy az egyeteműen fizetőképes tagállamoknak átmeneti segítséget tudjon nyújtani, viszont a jelenlegi kapacitása az ESM-nek nem megfelelő ehhez. A második az az, hogy a banki rendszernek erősnek kell lennie ahhoz, hogy a pénzügyi instabilitással szembe tudjon nézni az államadóság vagy államcsőd kapcsán. nem hiszem, hogy most mondhatnánk azt, hogy a bankok, illetve az államadóság közötti szállat sikerült már megfelelően átvágni. Ezen kívül szükség van egy olyan mechanizmusra is, amely megfelelő adósság ütemezést tesz lehetővé, ez nincs jelenleg még meg az adósságtörlesztő mechanizmussal az a gond, hogy ezt nem lehet egy nap alatt létrehozni, er-, erről már hallhattunk. Főként akkor, amikor sok tagállam eladósodott, és amikor a bankok fizetőképessége is kérdéses. Nincs teljes bizalom a jelenlegi lehetőségekben, és ezért a jelentés arra jutott, hogy először a jelenlegi gazdaságirányítási mechanizmusokról kell begyűjteni a tapasztalatokat, mielőtt még egy közös kibocsátású rendszert hoznánk létre. Politikai akarat van arra szükség, hogy ezeket a mechanizmusokat erre erősítsük, mielőtt még új rendszereket hoznánk létre. Azt is fontos megegyezni, hogy mint az elköltségi kockázat súlyossága, illetve a végrehajthatóságról szóló vélemények elég különbözőek a szakértők között. A jelenlegi mechanizmusok elegendőek lehetnek az elkölcsi kockázat tekintetében, ez főként egy kisebb Eurobill esetében valószínű a proráta garanciákkal. A megfelelő megoldás az az lenne, hogyha a gazdaságirányítást erősítenénk, kötelező beavatkozással EU szinten bizony az egyes tagállamok esetében végezetül. Vannak olyan szakértők, akik gondolják, hogy a piaci fegyelem, illetve a megfelelő államadóság átetemezés a megfelelő megoldás arra, hogy szembenézzünk az elköltsi kockázattal. Köszönöm szépen, virjelé úr. Meghallgattuk tehát a szakértői csoport valamennyi tagját, most pedig eltérünk az ECON szakbizottság tagjaival lefolytatandó vitára. Elmondom a kollégáknak, akik hozzászólnak majd, hogy 5 perces idő áll rendelkezésükre a kérdésük feltételéhez, és azt is jelezzék, hogy melyik taghoz intézik kérdésüket maximum kettőhöz, és így tudunk majd az öt perces időn belül maradni. Ez Jean-Paul Gozes következik elsőként a néppárt részéről, önni a szó. Köszönöm, elnök asszony hogy most a, nem a folytonosságot biztosítsam, franciául fogok szólni. A szakértői csoportnak mondanék először köszönetet a munkájuk minőségéért, nagyon fontos elemekkel ismertettek meg minket ezen jelentésben. Gratulálok nekik, mert bonyolult volt ez a téma, hiszen itt technikai kérdések is felmerültek, politikai szempontok, preferenciák az adósságrendezés ilyen vagy olyan rendszere mellett. Azt hiszem, hogy ezt a munkát jól végezték. Nos, itt a következtetésekből világosan kitűnik, hogy az adósságok valódi közös rendezése a szerződések módosítását igényli. Még akkor is, hogyha alternatív vagy enyhébb módos megoldások is működhetnek a jellegi szerződés szövegek használatával. Azt is kiviláglott, hogy az adósságok közösségi szintre emeléssel jogi, illetve szerződésmódosítások után igényli majd az európai gazdasági kormányzás megerősítését is. Az ezen ciklus alap, az alatt meghozott csomagok a Tupac, a Sixpack, és az egyéb kormányközi szerződések szintén szigorral alkalmazandók. A kötelezettségek, amelyek ezen szövegekből kiviláglanak, ezek mindenféleképpen tiszteletben tartandók a tagállamok által. A kérdésem és összetett egyben. Tudni szeretném, hogy a jelentésben megfogalmazott ajánlások ö, esetén a megfelelő feltételek ö, ö, érvényesülés esetén ezen adósság közösségi közösségesítésénél ez még továbbra is egy mm, korszerű téma -e. Ki fog válaszolni? For this question. Köszönöm Gozesz úr ezt a kérdést. Először is ön jól vonta le a következtetést, az állam, a közös állandóság kibocsátás, illetve a kibocsátás az egy nagyon nagy merész lépés lenne az euró e, zónán belül, és ehhez e, gyakorlatilag radikális döntések is szükségesek, adott esetben szerződés módosítás. És mielőtt valaki elindul ebbe az irányba, nagyon komoly magabiztosságot kell e, mutatnia, illetve kölcsönös bizalmat is a kormányok és a parlament között, azzal kapcsolatban, hogy a hosszú távú kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó, kapcsolódó kockázatokat vállalják, és a kötelezettségeket a futamidő alatt végig teljesítik, nem pedig csak a kibocsátáskor. Köszönöm. Most a következő illetve ha más valaki a szakértői csoport tagjai közül válaszolni kíván, még két perce van, hogy felszólaljon. Senki más nem óhajt erre a kérdésre válaszolni, akkor a következő Eliza Ferreira, a szocialista frakció részéről öné a szó. Köszönöm, asszonyom. Experts. Köszönöm szépen a szakértőknek ezt a rendkívül érdekes és nagyon mély előadást sajnálom azt, hogy nem kaptuk meg hamarabb a szöveget, mert így részlesebben meg tudtuk volna azt vizsgálni, és persze más így azonnal reagálni, és más kicsit átgondolni ezt. Mindenképpen eh, eh, kapcsolatban maradunk, ha nem is ez a eh, parlament, de a következő Ekon szakbizottság a parlamentben hasonló párbeszédet fog majd folytatni amit ma elkezdtünk. Ezen kívül szeretnék arra emlékeztetni, és most utalok Gertrud Tupel Guberel asszony előadására. Ön a két évvel ezelőtti helyzetre utalt, de az önök csoportját specifikus igényünk miatt hozták ezt létre. Az árnyék jelentéstevők, a jelentéstevők a tupek kapcsán úgy gondolták, hogy amit a tupekben meghatároztunk, az már egy olyan nagy korlátozás, hogy egyfajta ellenőrzést jelent ez majd a tagállamok számára, és akár 75%-ban visszafizetik azt, amit kölcsön kértek. Ugyanakkor most már azt látjuk, hogy nagyon sok tagállam növelte az eladósodását, és ezek olyan dolgok, amelyek a teljes folyamatot másfél tüntetik fel. Lehetséges-e az, hogy megtartsuk az eurozóna stabilitását az adósság szintjével, illetve jelenlegi növekedési rátákkal? az eurózóna általánosságban, de bizonyos tagállamok esetében van-e más lehetőség, lehetne másfajta lehetőséget létrehozni, amelyel egy nagyon ö, szigorú feltételrendszert hoznánk létre, és akkor ez azt jelenteni, hogy magas lenne az adósodás, Láthattunk különböző kérdéseket Európában, amelyeket nem láthattunk volna előre korábban, nem voltunk ezekre felkészülve, és a vészhelyzetben kellett ezeket megoldanunk. Erről a keretről is beszélnünk kell szerintem. Másodszorban engem a phasing in megoldások érdekelnének, a részleges adósságelosztás, amelyről Graham Bishop és Anyász eh, benyel eré beszéltek. Nos, eh, van -e átmeneti megoldás, amely csökkenthetné a veszélyt, hogy a spekuláció ismételten megkezdődik majd különböző eh, államadóságok kapcsán, és ez szétrombolhatja azt a relatív stabilitást, amit elértünk. Hogyha tényleg ez egy lehetőség, akkor önök mit javasolnának következő lépésként? Köszönöm. Köszönöm. Ha jól értettem, négy személyhez intéztek kérdését. Bishopónak adom meg közül elsőként a szót, aztán Benassi asszonynak. Uh, Nos igen, uh, hát először is uh, a sebessége ennek az egész bevezetésnek egy EMS, ESM um, típusú um, um, rendszert egy EU rendelettel viszonylag hamar be lehet vezetni. Uh, nyilvánvalóan a, a szerződés uh, ratifikálása az önökön múlik, illetve az ebből a szempontból egy másik dolog, de a technikai bevezetés az viszonylag elég egyszerű, gyakorlatilag szinte holnap megvalósítható lenne. Technikailag könnyű, jogilag könnyű, nagy politikai kihatásai vannak természetesen. Az egyetlen probléma az a nemzeti parlamentek menetrendje Nyilvánvaló, hogyha a politikai akarat mindenhol meg lenne, egy éven belül meg lehetne ezt csinálni. És én azt gondolom, ha ez megvalósulna, az, az állam kötvénypiacokra komoly stabilizáló hatásként hatna, hatással hatna. Köszönöm. Kéri asszony. Az első kérdésre válaszolnék, ha úgy véli, hogy csak az az egyensúly csak az egyensúly létezik, illetve a piac nem tévedhet, ha úgy véli, hogy nincs szolvabilitási probléma, illetve a létező eszközök megbízhatóak, és nem kell őket kétségbe vonni, illetve senki nem vont őket kétségbe, nos, akkor nem kell sürgősen új eszközöket meghatározni. Az új eszközökön való elgondolkodás azzal jár, hogy ezen dolgokat illetve vannak kétségeink Nos, azok az eszközök, amikkel kapcsolatban gondolkodunk, amikkel kapcsolatban gondolkodásra kértek, ezek nagyon ambiciózusak. Viteztünk, beszélgettünk a csoportban szerényebb változatokról is. Mindenképpen jó irányba léptünk. Az egyik javaslat, amely szerepel a, javas, a jelentésben, az Beatrice beszélt róla, egy kisebb adósságrendezési alap, szerényebb alap, amely nem az eladósodottság, hanem a GDP mértékében kerülnének ebbe be fizetésre az, illetve ide kerülnek az adósságok, szintén átmeneti jellegű lenne. A likviditás fokozatosan csökken ebben az alapban. Ez azt jelenti ugye, hogy az adósságokat visszafizetik, ez mindenképpen javítaná a hitelességet, hiszen segítene a refinszorozási költségek csökkentésében az államok számára, és ez lenne az egyik lehetőség, egy köztes megoldás, amiről a jelentésben szó, adett, szó esett. Azt mondjam, ön is röviden szeretne válaszolni a kérdésre? Much what uh, just said, uh, maybe... egyetértek azzal, amit Agnes mondott. Az első eh, kérdésre az válasz, mindig releváns. Azok a vészmegoldások, amelyeket az EKB alkalmazott, és amelyek megpróbáltak a válságot leküzdeni, Erre nem a válaszom, ezt a másik válasz az igen, mert mindig létezik az állam, mindig létezik az adósság állomány, és ez egyre inkább növekszik. Nem annyira jók a növekedési prospektusok. És az adósság állomány egyre inkább akadályt jelent a növekedés szempontjából szembenézve azzal, hogy elvesztegettünk évtizedeket, mindenképpen arra van szükség, hogy elgondolkodjunk az intézkedéseken, az adósságtörlesztési alap erre nem Mm, koncentrált, és ezzel fog az eltűnni. Ramon Köszönöm az ALDE képviselője Ramon Fremosa kap szót 5 percben. Because I have some questions to table. Egy percben kommentálnám, utána pedig eh, eh, kérdéseimet is feltenném. Én azt gondolom, hogy eh, az Eurobill reálisabb projektnek tűnik, mint az adósságtörlesztési alap. Mind a kettőhöz szerződésmódosításra van szükség. Én azt gondolom, hogy felhatalmazás nélkül nem nagyon látok erre esélyt a következő parlamenti ciklusban. Nyilván politikai akarat esetén a tagállamok a megerősített együttműködést választhatják, vagy pedig a kormányközi megállapodást. Én is úgy gondolom, hogy az erkölcsi kárt el kell kerülni, és a e, kondicionalitása a feltételektől való függővé tétel az szükséges. Tehát ilyen kérdések merülnek fel, hogy ki kell egyensúlyozni előtte a költségvetését a tagállamoknak, vagy a bizottság beavatkozhat-e az egyes tagállamok költségvetési ügyeibe, mennyire avatkozhat be egy tagállam költségvetési ügyeibe azzal a cím, azon a címen, hogy az erkölcsi kockázatot csökkentse vagy kezelje. És az utolsó kérdésem, az Európai Bizottság mondott-e már valamit az önök javaslatairól, valamint az utolsó utolsó kérdésem az az, hogyha a válság előtt már az eurobillek léteztek volna, akkor annak milyen hatása lett volna a pénzügyi piacokon Európában, amennyiben ez becsülhető, e, és mi lett volna a megtakarítások mennyisége az egyes kisegített országok esetében. Kiváló ezekre a rendkívül érdekfeszítő kérdésekre, elnök asszony. Köszönöm, nagyon e, e, nehéz kérdéseket kaptam. Milyen feltételek volt az első kérdés. Nos, minél inkább bíznak egymásban a tagállamok, annál inkább szükségük van az ellenőrzésre, illetve a beavatkozás lehetőségére akkor, hogyha az ígéretek nem valósulnak meg. Éppen ezért az egyik lehetőség az az, hogy a nemzeti szuverenitást minden esetben nem tartanák fenn, tartanánk fenn a megszegett ígéretek esetére, amennyiben az ismétlődő jelleggel van megszegve, akkor a költségvetési ügyekbe való beavatkozást is lehetővé tennénk, tehát nem teljesítés esetére. A bizottság még nem reagált a jelentésünkre, Nyilván mi is, mi is szeretnénk tudni, hogy mi a válaszuk. A bizottság szakértőivel egyébként szorosan együttműködtünk, a titkársági támogatást tőlük kaptuk, de feedback még nincs. Ami a megtakarításokat illeti, volt közös vitánk, és nagyon éles vita arról, hogy ki lehet-e kalkulálni az esetleges megtakarításokat, de inkább tendenciákat, trendeket, hatásokat lehet jelezni. A jövőre nézve nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz a beárazos, beárazottsága az államadóságnak egyes országok esetében. Tehát nem tudom a hatását ilyen módon beárazni. Köszönöm. Ah, Köszönöm szépen, Bishop úr. Just a comment on the question. Hogy szeretném megválaszolni az Euróbéle kapcsolatos kérdést, hogy kell-e szerződés változtatás. Az én javaslatomban erre nem lenne szükség, hogyha minden jól halad, és hogyha a szerződést megnyitnák a módosítások előtt, akkor mindenképpen szerződésen alapuló alappá válhatna ez, de a kormányközi megalapodás lenne lehetséges. Egy általános rendelettel lehetne létrehozni mindezt, nem kellene hozzá szerződésmódosítás. Most pedig az ECR felszólalójára Stresek úra térünk át. Thank you, Madam Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon elbűvölő ez a változás az elnöki pulpituson és hogyha már ennyire udvarias voltam, akkor lehet, hogy több időt is ad nekem arra, hogy kérdést tegyek fel, de hát valószínűleg nem ez a helyzet. Köszönöm szépen ezt a mérható bemutatót minden egyes vendég részéről. A megjegyzéseket hallgatván három domináns pontot látok. Mindegyikőjük kitért erre valamennyire, ezek az elköltség kockázat, a jogi követelmények, illetve a szerződések lehetséges megváltoztatása. Őszintén szólva, az EKB álláspontja a teljes kérdéskörben mind a három pontot megfordítja, amelyekről önök beszéltek. Szeretném, hogyha többet beszélnének az önök álláspontjáról, de tudom, hogy a válaszok ezen megjegyzések esetében arról szólnak, hogy a tagállamoknak fel kellene adniuk a kompetenciájukat. Az a javaslat érdekében, amelyeket önök felvázoltak. A kérdésem nem az erkölcsi kockázatra, illetve a jogi követelményekre, a szerződés módosításra fog vonatkozni. Ez a javasolt eurokista az Eurobillre vonatkozik, amelyet rövid távú, rövid lejártó kötvényként írnának le. El tudnák -e mondani a szakértők, lehetőleg az elnök asszony, hogy milyen fajta hozamot jelentene ez az Eurobill, és milyen fajta biztosítékra lenne szükség a piaccal szemben? Madame la Présidente. Köszönöm. Elnök asszony. Válaszolhat a képviselő kérdésére. Öné a szó. Um, thank you very much. Um, on the... Köszönöm szépen. Ami az euróbélek árát illeti, figyelembe kell venni azt, hogy a rövid távú pénzügyi finanszírozása az államkötvényeknek nem annyira különbözik a, a kamatoktól, tehát eléggé közel állnak ezek egymáshoz. A hatás, amit várunk, az nem annyira az árban tükröződne, hanem inkább abban, eh, hogy sokkal stabilabb lenne a piac, és hasznos lenne ez az eszköz a pénzügyi műveletek szempontjából. A második kérdését meg tudná e, ismételni? Ah, ez a biztos technikra vonatkozott mi úgy gondoltuk, hogy az európai alaphoz tőkére lenne szükség, és ennek elegendőnek kellene lennie. Beszéltünk a lehetséges garanciák biztosítók kérdéséről is, de ezek nagyon bonyolultak lennének. Nem olyan egyszerű elkülöníteni az adóbevételeket előre, és ezért úgy gondoltuk, hogy a tőke az első modellje alapján a lehető legjobb megoldás lehetne. Yes, if I could make a quick comment on the expected yield. Ami a hozam, várt hozamot illeti. Nos, a fele, kétharmada ennek a pénzalapnak bankokban lenne, ami azt jelenteni, hogy gyakorlatilag az EKB-nál lenne refinanszírozva, a repo, az EKB e-, e-, e repo kamatja lenne tehát a, a, a fő ráta. Azt gondolom, hogy ez lenne a legdominánsabb hatás, és ez szabná meg, illetve befolyásolná a hozamot. Köszönöm szépen. A következő hozzászólunk a zöldek frakciója részéről. Filip Lambert. Köszönöm elnök asszony. Három gyors kérdésem van a panel résztvevőihez. Nem tudom, hogy ki fog rá válaszolni. Az első jogi technikai kérdés. Azt mondják, hogy a Eurobiz sémájára, sémájához a 352-es cikk módosítása szükséges, valamint egy kormányközi megállapodás gyarapodás. Nos, ez elengedhetetlen -e? különösen az Európai Bíróság e, joggyakorlata érvényeiben, valamint foglalkoztak a Euro, sémájának érvényesítésével, amely e, a kamatokat kiegyensúlyozná, és a benefiszeket elosztaná azok között, akik hitelt vesznek fel jó áron, illetve kevésbé jó áron. A harmadik inkább politikai jellegű kérdés. Valós világból érkezve láttam, hogy a nagy tagállamok nem tartják tiszteletben a gazdasági kormányzás szabályait, és láthatják, egy valaki meg is említett önök közül, hogy az eladósodottság GDP arány ö, növekszik szinte mindenhol. Amit tehát tudni szeretnék, mi a költség ezen intézkedések végre nem hajtásának? Itt elhangzottak dolgok az eurobondzal kapcsolatban, de jó lenne, hogyha ezt megtennék, akkor ezt helyesen is cselekednék meg. Mibe kerül tehát Európának, hogyha nem, hajtsák nem hagyják végre az adósság a közösségi szintre emelését a jövőben? Ha ezt tehát nem cselekedjük meg, ez mit jelent az euró életére vonatkozóan? Én köszönöm szépen a pontos kérdéseket, kinek is adjam meg a szót, hiszen most már csak három percünk van. Elnök asszony. Az első kérdéshez én szólnék hozzá, a második kérdést talán valaki másnak delegálnám. Az első kérdés, miért van szükség kormányközi megállapodás és rendelet kombinációjára? Azért, mert az EU jog alapján a kompetenciák Eh, nem elegendőek, eh, csak akkor lennének elegendőek, hogyha eh, szerződés változtatás történne, tehát ezért kell a kormányközi is. Éppen ezért a javaslatunk arra, terül, arra terjed ki, hogy egy EU rendelet és egy ez e-, EU rendelet és egy kormányközi megállapodás kombináció kellene. Mi ezt a javaslatot, amiről ön említett, nem nem tárgyaltuk, ugyanakkor a közös, a kölcsönös kibocsátásnak jellemzőit az is utánozná, illetve tartalmazná, ugyanaz lennének a végrehajtási kihívások, mint a közös kibocsátáskor mi a költsége annak, hogyha nem közösségiesítjük a, a, az adósságokat. Nos, az, hogy a túlzott államadósággal, hogyha nem tudunk megfelelően foglalkozni, akkor annak a költsége valóban nagy lesz. Adott esetben hosszú távú lassú növekedés, ami elég komoly költségnek tűnik. E, nos, csak a, kö, a közösségi tétel, közösségi tétel a megoldás nem, valószínűleg nem, e, de az első lépés az mindenképpen az kéne, hogy megállapodjunk abban, hogy a túlzott eladósodás az egy csúcs e, fontosságú dolog, amihez megfelelő eszközöket kell találni, hogy ezt kezeljük. Köszönöm. Non, évidemment que ça ne va pas. Je veux dire, tout ça est bien gentil. Nem, nagyon kedves, de hogyha így válaszolt volna egy vizsgán, és én lettem volna tanára, akkor én megbuktattam volna. Itt persze szükség van egy kormányközi megállapodásra, ezt továbbra is hajtogathatjuk, ez ugyanannak az ismételgetése. Mondja meg, hogy miért van erre szükség, mely a szerződés korláta, ki akadályozza meg ezek elfogadását egy európai rendelettel elnök, Bishop úr ö, mindenféleképpen ö, válaszoljon, mert számomra is úgy, úgy tűnt, hogy nehéz a megoldás a szerződés módosítása nélkül. Hogy először az elnök asszony. Mikrofon kikapcsolódott. Have told us. Yeah, lawyers have told us. A megbeszélések során a jogászok azt mondták nekünk, hogy a jelenlegi kompetenciák a szerződés alapján nem engedélyezik, hogy egy ilyen tervet megvalósítsunk. Egy ilyen terv létrehozásához, egy ilyen projekt létrehozásához további eh, eszközökre van szükség, ezért mondták azt, hogy egy kormányközi megállapodással kell kombinálni az egyik szerződési cikket, eh, és az az alapján születő rendeletet. Ez lenne az a módja, hogy ki lehetne kerülni egy szerződéses, egy szerződéses szerződésmódosítást. A Bishop úr, azt gondolom, hogy a kulcsfontosságú elem ebben az, hogy a jelenlegi szerződés az a fiskális politika koordinálásáról beszél. Márpedig én azt mondom, hogy a résztvevő országok ténylegesen megtiltják egymásnak azt, hogy csak a Temporary Eurobill Fundon keresztül eh, bocsáthassanak ki rövid lejáratú állampapírt. Eh, ezt a tilalmat a jelenlegi szerződés alapján nem lehet létrehozni. Éppen ezért eh, egy kormányközeli megállap, kormányközötti megállapodás szükséges ahhoz, hogy ez a döntés működjön. Ez a kulcsa a dolognak szerint. Well, the last answer was at least more specific, so you pass... Az utolsó válasz egy kicsit, kicsit már jobb volt, úgyhogy önt átengedem, a kollégáját azonban nem, mert az, hogy ezt mondták nekem, ez nem megfelelő válasz. Merci, Astrid. Ja. Köszönöm, Astrid. Sok konkrét kérdés elhangzott már. Egy politikai szintre térnék most inkább vissza. Ezen év kezdetén egy delegációval felkerestük a válság sújtotta országokat, és az volt a benyomásom, hogy a helyzet, ahogyan ez alakul, tartósan egy politikailag kényes elemet tartalmaz, amit alig ha lehet elviselni hosszú ideig. Portugáliában égető a helyzet, ugyanúgy Görögországban is az előadott, eladósodottság kapcsán. Tehát kérdés az, hogy kell alternatívát találni, hiszen nehéz megérteni ezt a habozást ebben az egész sztoriban. Tehát kérdés az, hogy van-e alternatívája annak, amit kigondoltak, hogy egész egyszerűen más megoldásokat kell keresnünk. Önhöz az a kérdésem, hogy milyen alternatívák lennének egyáltalán, hogyha a javasolt eszközök, amikről vitázunk, nem végrehajthatóak. És egy észrevétel egész röviden, a hibás ösztönzőkről is volt más szó, Persze egyetértek ezzel, nem, ne legyenek hibás ösztönzők, másrésztről viszont a legtöbb válságtól sújtott országban az túlzott előad, eladósodottság nem csupán a túlzott állami kiadásokra vezethető vissza, hanem a bank elgazadt megmentése is jelentős szerepet játszott az adósság feldúzadásában. Görögországban is vannak problémák, de sokkal bonyolultabb a helyzet. Egyébként Németországban sok tényező játszik szerepet, tehát nehéz mindezt a hibás ösztönzőkre visszavezetni, és végezetül a kérdésem még egyszer, milyen alternatíváink vannak, hogyha nem akarunk, ebbe, vagy nem tudunk ebbe az irányba elmozdulni? Maybe, maybe also um, other members of the committee. Talán mások is a bizottságból megszólalhatnak. E, a messze menő reformokat e, hajtottak végre, és e, restriktív politikai lépéseket is kellett meglépni. A közös kibocsátás nem helyettesítené azt a fiskális politikát, ami már elkezdődött néhány évvel ezelőtt. Ez enyhíteni a, a, a fájdalmakat, de nem tudja azokat teljesen elnyomni. Ami a a közös kibocsátást illeti, az nem egy varázsszer. Az unió jövőjéhez kell mérni, a politikai konszenzus politikai konszenzust kialakítani azzal kapcsolatban, hogy lehet-e további integráció, vagy nem. Madame. Oui. Madame asszony, válaszolok a kérdésre. A végre nem hajtás költsége a jelenlegi helyzetben nem fenntartható. Tehát egy dolog az elképzelések kialakítása, de aztán az államadóság költsége, bizonyosan magas lesz, egyre növekednek a költségek, hogyha esetleg egy válság kialakul. Az új kormányzás és az új eszközök függvénye is mindez. Tehát ö, könnyű kialakítani valamilyen koncepciót, de ö, a válságköltségei költségei bizonyosan rendkívül jelentékenyek, tehát egy újabb adósságválság, ha kialakul az euróvezeten belül, akkor a bailout mindezt nem teszi túl átláthatóvá. A költségek csökkennek a bankunió fejlődésével párhuzamosan, költségeknek csökkenniük kell, melyek ma jelentősek, ez megítélés kérdése, ezen költségek volumenének meghatározása, sok mindentől függ az államok magatartásától, és itt elég sötétben tapogatózunk ezen kérdésre válaszolva akarván. Ez olyan jelentés tehát csak egy elképzelések tárháza mondhatni, vagy gyűjteménye, hogy hogyan készítsük elő a dolgokat, figyelnünk kell az egyes eszközek költségére, és az összevethető dolgokat kell egymással összehasonlítani. Egy olyan helyzet lehetséges, amikor minden ország visszafizeti adósságát, és jó a növekedés, ez egy túlságosan rózsás forgatókönyv, sokkal rosszabb forgatókönyveket is el lehet képzelni, tehát a jelentésben javasolt megoldások na különféle költségeik és kockázataik vannak, de más megoldások is szintén költségesek lehetnek. Elnök, köszönöm. Most a következő helyzetben vagyok. Egyes felszállási időket nem használtak ki, mások még rendelkeznek fel nem használt hozzászólási idővel. Monsieur Antolin euh, Sanchez-Prezedo pour la ZD, Madame Podimata pour le SED, Madame Pérez pour le SED et Monsieur Ole Schmidt pour ALDE. Ők jelentkeztek még hozzászólásra, vannak-e más képviselők, akik hozzá kívánnak szólni, akár a néppárt részéről, Gigolt úr, vagy más frakciók részéről? Felírom tehát önt a néppárti hozzászólókhoz, és aztán folytathatjuk 5 perces hozzászólási idő kell, mint eddig. Most Marian Kreisler kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, a jelentéskészítőknek a kapott információkért, de amit én ebből megértettem az az, hogy mi nem létezik még itt. Beszéltek a, az erkölcsi kockázatról, arról, hogy nagyobb bizalomra van szükség, nagyobb fegyelemre van szükség, és mindenkinek egymásnak kell bizonyítani ezt a fegyelmet. Ezt kívánjuk elérni a fiskális paktummal, a six-pakkal. Hallhattuk ugyanazokat az összegeket, amelyekről már korábban is hallhattunk. Nagyon sok pénzről van szó tehát itt nem lehet jogi bizonytalanság egyáltalán, és a jogi bizonytalanságot jogi kell dolgozni, főként közösségi szinten, és ez sem létezik jelenleg még. A következő lenne a kérdésem, és ezt a szakértőköz intézem közvetlenül. Mindenki válaszolt, aki akar vele válaszolni. A jelenlegi helyzetből kiindulva egy nagyon lágy rendszer van, egy nagyon alacsony az adósság szétosztás szintje, ez megfelelő-e, vagy jobb lenne az, hogyha valamit változtatnánk, akkor, és akkor egy alapot kellene létrehozni, és jogi szempontból is meg kell ezt vizsgálni, hogy bízzunk egymásba, és meg kell vizsgálni azt is, hogy ez véghez vihető-e. Én nem tudom, hogy a további adósságválasztásra van-e szükség, hogy ez megfelelő lenne-e, de szerintem több kérdésre van szükség. A kérdésem az az, hogy a szakértők mit gondolnak, tennünk kell-e valamit rövid távon, vagy ők úgy gondolják-e, hogy tényleg most már először is fegyelmet kell gyakorolni, és meg kell várni azt, hogy egy további alapra van-e szükség amely hatékony lehetne. A második kérdésem az az, hogy a vizsgálataik során a szakértők amellett, amit megvizsgáltak, más megoldásokat is találtak el, láttak olyan módokat, amelyeket még ugye nem tudtak megvizsgálni, viszont úgy gondolnák, hogy ezek is hasznosak lehetnének-e, vagy tényleg csak az Eurobill, vagy a adósatörlesztési alap, illetve a semmi között kell választanunk. Regarding the first question, um, if we... remember... Mi az első kérdést illeti, ha belegondolunk abba, hogy a monetáris unióhoz mennyi idő kellett, és hogy egyes aspektusok mennyire nem voltak láthatóak, én azt gondolom, hogy egy ilyen komoly művelethez több előkészítési idő szükséges. Ami a második dolgot illeti, a közös fiskális kapacitás kérdését megvizsgáltuk, a magán eszközök kérdését is, valamint a, egyéb piaci megoldásokat az államadóság kezelésére, olyan eszközöket vettünk számba, amelyek különböző állam adósságokat adott esetben kombinálnák. Ez is egy lehetőség lehet, de erről azért mélyebben nem beszéltünk, talán a kollégák erről is akarnak még valamit mutatni, mondani. Köszönöm. az, hogy most érdemese lépni, vagy megvárni azt, hogy a jelenlegi kormányzási rendszer hogyan működik, az egy kétélű kockázat. Amennyiben most nem lépünk, akkor a túlzott adóság probléma aláássa az európai növekedést, különösen akkor, hogyha további megrázkódtatások érik az európai gazdaságot, az egységes, az elsődleges szuficitek fenntartása az eladósodott országok számára hosszú távon nehézséget okozhat. Emellett emlékeztetni kell arra, hogy az erkölcsi kockázat elleni intézkedések ott kell, hogy legyenek már akkor, amikor a közösségi esítés megtörténik, mert utána már, mint egy korrektív jelleggel az ilyen kockázatkezelő intézkedéseket nehéz létrehozni. Tehát ha valamit akarnak, mindenképpen az egész csomagot kell megvalósítani. Thank you. Um, I, I can... Köszönöm. Én egyébként eh, egy sorrendiséget el tudok képzelni, eh, például a TEF-fel kezdenénk, ezzel az ideiglenes Eurobill alappal, amit viszonylag gyorsan létre lehetne hozni, és aztán eh, adott esetben kialakulhatna az adósságtörlesztési alap is egy szerződésmódosítással, de egy dologra gondoltunk, az a piaci fegyelem, amelynek alávetnénk az államadóságot birtokló bankokat és biztosítótársaságokat is. A kutatásokból az egyértelmű, hogy önök 25%-os tőkében korlátokat szabtak a bankok elé, ugyanakkor az államok 50%-a, a hiteleinek 50%-a kevesebb, mint két év kihutás, kifutású, tehát a bankok a saját kormányuknak hiteleznek alapvetően, és ez romlásba vezető út, ez egy olyan dolog, ami a kormányokra kis megszabhatná a fegyelmet, kis, rákényszeríthetné őket, gyakorlatilag ez egy folyamatos népszavazás is lenne egyfelől. I wanted to mainly, um... Főként az alternatívákról szeretnék beszélni, és, mit, és arról, mit gondolunk erről. A jelentésünk mandátuma értelmében csak röviden érintettük ezt a témát, de egyetemű és nagyon fontos kérdés ez. Szeretném elmondani azt, hogy vannak alternatívák, amelyekkel az adósság állományt csökkenteni lehet az elosztás által, vagy bármilyen más módon, amely kihat a kamatlábra. Ez egy flow művelet. Itt vannak olyan műveletek is, ahol nem kell adósságálosztás, például a fiskális bevételek elkülönítése lehetne ilyen. Ezt koordinált módon kellene végrehajtani. Ami a biztonságos eszközöket illeti, vannak más olyan eszközök ahol ilyenfajta elosztásra van szükség. Szerintem fontos azt látni, hogy tényleg vannak alternatívák, nem arról van szó, hogy ne lennének alternatívák. Ah, just a compliment on alternatives. Kiegészteném ezt. A csoporton belül beszéltünk egy javaslatom, javaslatomról, az ESM ki lehetne e, szélesíteni a, a likviditással, azon országok, amelyek ezt felmutatnák, hozzáférnének plusz az ESM-hez, ez az ESM-et is gördülékenyebbé tenni a válság esetén, tehát lenne egy válságkezelési eszköz is, egyfajta kontingens euró kincstárjegy lenne ez, meg lenne a folytonosság a a jelenlegi helyzet és az ESM között. Áttérünk a következő felszólalóra, Sánchez Presedo. Köszönöm szépen az előadásokat. Elmondanám mindenek előtt, hogy nagyra becsültem annak lehetőségét, hogy eszmecserét tarthatunk még a végleges jelentés készhezvétele előtt. Ez a parlament kezdeményezése volt. Nagyon hasznos volt tehát aggodalmainkat ö, ö, átadni. Ami ö, a témát illeti, úgy tűnik, hogy a makroökonomiai fenntartatóság alapvető jelentőségű. Az adósságállomány növekszik, a növekedés viszont, gazdasági növekedés csekély, és itt E, javasolt megoldás e, végül is azzal járna, hogy mindenki győztesen kerülhetne ki ebből a helyzetből. Ez a deflációs politika új e, előnyöke járna. Ezt a mechanizmust miért csak etmeti jellegűnek tervezik, hiszen ez az adósságállomány csökkenéséhez tartósan hozzájárulhatna. Ami az erkölcsi kockázatot illeti, mindig esetleges erkölcsi kockázatról szólnak. Az opportunista magatartást el kellene kerülni, de volt itt egy erkölcsi kockázat is a múltban az euróvezeten belül erre is választ kell adni az ezzel kapcsolatos kérdésre. Szeretném tudni, hogy milyen feltételeket lehet létrehozni a Fiske kompakton belüli feltételeket, vagy egyebeket, annak érdekében, hogy a makroökonomiai fenntarthatóságot meg lehessen erősíteni. Aztán a harmadik dolog itt szó eset alternatívektról közép és hosszú távon. Azt hiszem, hogy valamennyire szükség van. Azonnali intézkedésekre is szükség van mindenféleképpen azonnali megoldások szükségesek, és hosszabb távú és következetes szemléletmódra is szükség van. Érdekelne, hogy foglalkoztak-e annak lehetőségével, hogy egy fiskális kapacitás jön létre, egy fiskális struktúra az Európai Unió részéről. Talán ezzel megoldhatóak lennének problémáink. Elnök, kinek adhatom meg a szót? Ki válaszol erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre? Elnök asszony zu Ihrem ähm, ersten Punkt. Az el első kérdésével kapcsolatban. Az első kérdés, tehát hogy milyen határidőt tűztünk ki. English -e. csak angolul kellene akkor folytatnom. Eine, der Lehren der Krise ist sicher, dass es ein Problem A válság egyik tanulsága, hogy ez bizonyosan probléma volt a nem teljes integráció, tehát a pénzügyi piaci integráció nem volt eléggé előre haladott, és ennek az volt a hatása, hogy a banki rendszerek és az országok finanszírozása nagyon erősen kapcsolódott egymáshoz, és ez a válságot megerősítette. Éppen ezért jobb lenne az államfinanszírozások diversifikálása, ezáltal az lenne a hatás, hogy a pénzügyi rendszer stabilabb válna, és a kormányokat elmentesíteni lehetne. Kérem tehát, hogy a pénzpiaci integráció és stabilizáció ö, szempontjainak is ö, szenteljenek elegendő figyelmet. Aztán ott van az a kérdés, hogy hogyan járunk el, milyen ö, ritmusban, milyen gyorsan lehet megoldásokat létrehozni. A az adósságok közösségi szintre emelése bizonyosan nagy lépés, ezzel nem szabad kísérletezni. Tudatában kell lennünk annak, hogy már jelenleg közösségi szintre emelt kockázatok vannak az IMSM kapcsán, vagy az Európai Beruházási Bank tőkéje kapcsán, van egy kockázatmegosztás, egy risk sharing, és ezen tapasztalatokból mindenképpen le kell vonnunk a jövőre nézve a tanulságokat. Elnök, köszönöm. Benászi asszony akart hozzászólni. Uh, Kiegészítés a csoportban csak uh, a legacy debt kérdéséről beszéltünk. Szerettünk, itt arról van szó, hogy az új projektek esetében makrogazdasági kockázat osztásról beszéltünk. Egy kérdés, ami fontos lehet az Európai Parlament számára, az a politikai kérdéskör. Van-e politikai tere ennek a két elképzelésnek, vagy van-e kiegészítő jelleg a két projekt között, és erre nincs válaszom bizonyára ezek óriási összegek, nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor a legacy assetről beszélünk, és hogy szeretnénk egy olyan fiskális kapacitást bevezetni, amely a szubszidiaritáson is alapult. Um, is okay? Yeah. Um, maybe one, one comment on the fiscal capacity. A fiskális kapacitással kapcsolatban egy megjegyzés, ami összefügg amennyiben ezt a legacy problémát le akarjuk tudni, akkor milyen mechanizmusra van szükség a jövőben, és ennek mekkora része kell, hogy legyen központi, mekkora része állami szintű. A, a fiskális kapacitás az egyik lehetőség arra, hogy megosszuk a kockázatokat hosszú távon, de ennek egy kiegészítője egy olyan átalakítási rezsim, amely nemzeti szintre devolválja a kockázatokat, és nemzeti szinten valósítja meg a fiskális fegyelmet, Eh, ez stabilizáló hatással lehetne, és egy második védvonalként funkcionálhatna, akkor, hogyha jól megvan tervezve, nyilván nem lehet oly módon megtervezni, hogy azonnali zavart okozzon, oly módon kell megtervezni, hogy eh, az egyes országok eh, a küszöb alatt legyenek, és ott is maradjanak. Ennek a kettőnek a kombinációja az, amivel mi is foglalkoztunk röviden, amikor beszéltünk erről a témáról a szakértői csoport. Eh, Köszönöm a népért részéről. Langen úrat tudom beilleszteni felszólal a kristályában a szó. Egy rövid kérdésem van, a saját tőke követelményekkel összefüggésben a bankok felé, és a bázeli határozatokkal kapcsolatban mindig vitáztunk erről, és kértük, hogy az államkötvények mindenképpen nulla kockázati tényezővel legyenek ellátva. Ez a bankkonszolidáció, bankkonszolidáció fő problémája, mert a déleurópai bankok az a kijelentéssel ellentétben, hogy az EKB elnök Drági nem csökkenti függőséget, hanem éppen növeli az ő függőségüket. Milyen modell mentén alakul ez ki? Ez a helyzet esetleg élesíthető vagy enyhíthető lenne. Köszönöm. Ki válaszol erre, elnök asszony? Oder wenn Sie ein Instrument der... Hogyha tehát a diversifikált kockázat mix kialakul, akkor a függőség az állami finanszírozás és a banki beruházások között bizonyosan csekély mértékű lesz. A kérdést illetően, hogy vajon az állam kockázatot lehet-e nullával súlyozni, vagy sem, nos, meg kell jegyezni, hogy minden pénzügyi rendszernek szilárdnak, stabilnak kell lennie, és a kockázatok palett táján vannak különféle szintű kockázatok, tehát ez az állami kötvény nulla kockázattal valósuljozása nem egy európai tanul, volt, hogy csak Európában tudnánk ebből kiindulni, és különböző kockázat súlyozásokat lehet bevezetni az egyes országok vonatkozásában. Ez egy instabilitás beépítését jelenthetné a rendszerbe, és ezáltal azt kockáztatnánk, hogy a nagy nehezen létrehozott stabilitás újra veszélybe kerülne. Das ist, das ist... Lange úr, helyes, ahogyan elmondta, ez egy, itt vannak intézményközi megállap, nemzetközi megállapodások, az amerikai pénzügyi piaci filozófiát hajtották ezek végre, és az, hogy rövid távon ezt nem lehet megváltoztatni, ez világos hiszen ez a bankágazat összeomlásához vezetne, de középtávon mindenki egyetért abban, hogy ezt meg kell változtatni, függetlenül az euró övezettől, és függetlenül a magasan adósodott ipari országoktól. Elnök asszony, meg lehet ezt változtatni középtávon. Elnök asszony válasza. Egyetértek, hogy fontos lenne, hogy legyen egy olyan rendszer, ahol a vészharangokat hamarabb meghúzzuk, mint ahogyan ez korábban történt, és az azt jelenteni, hogy figyeljünk fel arra, hogyha egyes államok túl magas deficitet halmoznak fel, és saját stabilitásukat ezáltal veszélyeztetik. Vitázhatunk arról, hogy milyen nagy kötelezettségvállalást engedjünk meg a bankoknak, milyen nagy hiteleket nyújthassanak, de fontos már előzetesen meghatározni, hogy ki fog szavatolni az államkötvényekért a jövőben, kinek kell ezeket a papírokat elhelyezni a piacon. Egyes részüket a bankok birtokolhatják, de természetesen más beruházók a saját lakosság köréből, vagy biztosítótársaságok, vagy befektetési alapok. Fontos tehát az, hogy időben vészjelzéseket építsünk be a rendszerbe, és az elmúlt 15 évben nem ö, húztuk meg időben a vészharangokat, ebből le kell vonni a megfelelő tanulságokat a fiskális governments ö, átdolgozása révén. Elnök Benazi asszony és Bischoff úr röviden. So, an alternative to the waiting of... Az alternatíva az állam kötvények esetében az a maximális kitettségi szabályok, amelyeket sok sokkal progresszívebb módon lehetne végrehajtani és bevezetni az eurózónában. A probléma az az, hogy a mozgástér a bankok esetében nem megfelelő. Mi szeretnénk diversifikált portfóliókat a nagy bankok esetében. Yes, uh, Igen, amit én szeretnék az az, hogy magas szintű likvid eszközök jöjjenek létre, ezek lehetnének európincstárjegyek, és ezek lennének a legboztonságosabb, leglikvidebb elemek, eszközök az eurózónában, mindemellett, hogyha hogyha a bankoknál lennének államkötvények, akkor nem kellene ezt azonnal letadniuk a vállal vállalkozásoknak, vállalatoknak, magánszemélyeknek, tehát el kell tántalítani a bankot arról, hogy nagymértékű ilyenfajta kötvényeket halmozzanak fel. Ezt el kell adniuk a különböző biztosítási cégeknek, de valahogy ezt el kell kerülni, tehát megfelelő helyen kell ezeket tenni. Tehát magas minőségű likvid eszközökre van szükség, amelyeket ideiglenes euró kincstár jegyek formájában lehet létrehozni. Köszönöm, Mata asszony kap most szót. Köszönöm, elnök asszony. Also do, uh... Én is szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak és a szakértői csoport tagjainak. Három pontom lenne. Az egyik Philip Lember kollégám kérdéséhez kötődik, és ez pedig az, hogy ön azt javasolta, hogy legyen egy kormányközi megállapodás, hogy a teljes csomagot el lehessen fogadni, és így lehetne felgyorsítani a folyamatot, és így nem kellene szerződés módosítás, amely sokkal bonyolultabb lenne, és amilyen sokkal több időről lenne szükség. A második pont, ez az ön konklúzióihoz, az önök következtetéseihez kötődik, ezek nagyon érdekesek voltak. A programban résztvevő országok, hogyha kivennék őket az adósságtörlesztési alapból, akkor sokkal rosszabb helyzettel állnának szemben, hiszen akkor közvetlenül a piacra kellene magukat finanszírozniuk. Önök azt javasolják, ami nem igazán felel meg a jelentés szellemének, én is ön azt, mond, ők azt mondták, hogy a programban résztvevő országoknak akkor kell belépniük az alapba, amikor már a programjuk véget ért. Írország már kilépett a programból, Portugália is hamarosan kilép ebből a programból, és állandóan szó van a görög adósság fenntarthatóságáról. Ezzel foglalkozni kell a következő hónapokban. A kérdésem az az lenne, hogy ezen vita tükrében alapul véve az önök jelentését, javaslataikat, és figyelembe véve a jogi korlátokat. Mit lehetne tenni önök szerint, mit kellene megtenni önök szerint rövid és középtávon, hogy ezen országokban fenntartható adósság jöjjön létre, és hogyan lehetne segíteni nekik abban, hogy hozzáférjenek a piachoz, a feltételrendszerekkel kapcsolatban az EU hangsúlyozta az erős feltételrendszert az adósságtörlesztés kapcsán. Most már sokkal erőteljesebb a keret a költségvetési felügyelet tekintetében, az új gazdaságirányítás tekintetében, most már létezik a fiskális paktum is. Tehát azon gondolkodom, hogy nem lenne elég ez a keretrendszer ahhoz, hogy az erkölcsi kockázattal szembenézzünk. Úgy vélem, hogy számos korlátozás, számos korbács van, Európában mindig is volt korbács és mézes madzag, de most nem igazán létezik már a mézes madzag Európában. I guess the, the carrot, if you want to call it like that, uh, is the joint issuance and the security. Eh, a mézes madzag az a közös eh, kibocsátás, eh, a közös, a leginkább eladósodott országok nyernek ebből leginkább. Nyilván ennek a másik oldala az, hogy vannak kockázatok, egy egyetemleges felelősségű rendszerben nyilvánvalóan komoly kockázatok vannak. Itt nem került sor erre a vitára, de a jelentésben szerepel az is, hogy vannak nemzeti alkotmányok, nemzeti alkotmánybíróságok, amelyek az egyetemes felelősséget adott esetben nehezen fogják lenyelni. Tehát Nyilvánvaló, hogy a kockázatok kezelésére szolgálnak ezek az óvintézkedések, és felmerül a kérdés, hogy tettünk-e már bele elég óvintézkedést ebben a rendszerbe. A válasz erre az, hogy nem tudjuk igazán. Ezért is mondta a kollega a saját előadásában azt, hogy a jelenlegi tapasztalatokból kell kiindulnunk, a parlament eh, alakította ki a jelenlegi eh, gazdaságirányítási rendszert. Eh, el kell dönteni, hogy ez elégséges-e, ehhez is további tapasztalatra van szükség. Megint ez kapcsolódik a sebesség kérdéséhez, amennyiben gyorsan akarunk előrelépni, akkor nyilván a kormányközi megoldás a legegyszerűbb, ami szintén viszonylag bonyolult, nehéz. Minden országban felmerül az a kérdés, hogy ezek az országok egy ESM, IMF programban már részt vesznek, illetve abból éppen most lépnek ki. Az adósság törlesztési alapból részesülhetnek-e? Nos, valóban, hogyha egy ország esetében az adósság fenntarthatóságával kapcsolatban nincsenek nagy kérdőjelek, akkor eh, nyilván az adósságtörlesztési alap eh, segítséget nyújthat, de adott esetben, de alapvetően az adósságot az adott országnak kell eh, visszafizetnie. Nem nagyon van olyan értelme, hogy beléptessünk olyan országokat, amelyeknek amelyeknek adósság átütemezésre van szükségük, mert nem erre való ez az adósságtörlesztési alap. Ehhez egyébként ezekben az országokban valószínűleg túl magas elsődleges többlet szükséges. Nyilván azok az országok, amelyek nem ebbe a kategóriába tartoznak, azok viszont, azoknak viszont legyen lehetőségük az adósságtörlesztési alapba belépni. Röviden beszéltünk a frakcióból, a szakértői csoportból, csoportban arról, hogy mi történik egyéb esetekben. sajnos kimerült az időkeret, áttérek a következő kérdésre Pervans Berez asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt munkacsoport tagok, köszönöm ezt a jelentést, amelyről itt az imént hallottunk, nagy kíváncsisággal hallottuk, egyesek türelmetlenül, nagy ét, vágya mondhatnám. Három kérdést szeretnék feltenni. Az első, el kell mondanom, hogy a következtetés második mondata, melyben egy útmutatást adnak a gazdasági kormányzásra vonatkozóan, hogy a jövőben dönteni lehessen a közös biztosítási mechanizmusról. Nos, ez kicsit, ezért kicsit zavarban vagyok, hiszen megnéztem a számadatokat, amelyeket közzétettek a különböző tendenciákat, illetően a munkanélküliséget, illetően akár az Európai Unión belül, de különösen az euróvezeten belül láthatjuk, hogy milyen tendenciák vannak, és bizonyosan nem fordult meg ez a tendencia. Most itt nem tudom, hogy itt a mézes madzagról vagy egyébről van-e szó, de mindenképpen kiegyensúlyozattá kell tenni ezeket az adatokat, és biztosítani kell, hogy a szolidaritás feltételei valóban hatékonyak legyenek, és a felendülési stratégiát szolgálják. Az első kérdésem tehát ez a második kérdés Értem azokat a nehézségeket, amelyek itt felmerülnek a gazdasági kormányzás kapcsán, ez pedig a szerződés által vetett gát vagy korlát. Ez meghatározó volt, és a parlament megmutatta, hogy még a szerződés korlátain belül sem kell a kormányközi módszert választanunk teljes mértékben Látok egy kockázatot egy olyan megoldásban, amely a kormány garanciákon alapul, azt illetően is, hogy lemondunk a bankunióról. Az a kockázat tehát, hogy ellentmondásba kerülünk az egyes eszközöket illetően, hiszen javasoljuk az esélyek kiegyenlítését az euróvezeten belül egy részről, hogy kompenzáljuk a makroökonomiai egyensúlytalanságokat, de amint bevezetjük ezeket a kormányközi garanciákat, újra bevezetjük, bevezetünk számos mechanizmust, nem lenne jobb, ha segítenének abban, hogy megreformáljuk a szerződéseket, akik pedig nem akarnak, nem akarják ezeket a reformokat, hát azok ne kapcsolódjanak be itt szó volt a szerződések reformjáról, de egyesek ezeket nem akarják. Mások azt mondják, viszont mindenképpen szükség van a szerződés reformra, annak érdekében, hogy mindezeket végrehajthassuk. Nos, tehát mondhatjuk, hogy ha valaki szerződésmódosítást akar, mi ellentételezésként ezt és ezt akarjuk. A harmadik dolog, azért nyitottuk meg ezt a vitát, most itt nem emlékeztetek valamennyi okra, itt a szolidaritás kérdéséről van szó, az egyensúlytalanság kérdéséről az euróövezetben, de van itt még egy másik eszköz, amely ugyanezen aggodalmakra felel, és ez a minimális munkanélküli segély most ez túlmegy a mi illetékességünkön, de önök közelről megfigyelhették ezt az ügyet. Esetleg azt mondhatják, amikor befejezik a munkát, hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Elnök, kinek adja meg a szót? Elnök asszony. Madame, A második kérdéssel kezdeném talán ezt könnyebb megválaszolni. A jelenlegi szerződés kerete, keretén belül jó lenne, hogyha a szerződés egy cikkét alkalmaznak, és ezt egy intézményközi megalapodással kötnék össze. A, a kormányközi megalapodás tekintetében egyetetek azzal, hogy ennek van egy kockázata, hiszen ez aláshatja jelenlegi intézményi keretet, és egy párhuzamos irányítási struktúrát hozhat létre. Az elszámoltathatóság, az elszámoltathatóság hiányának kérdése merülhet fel, és a hatalom megosztás is megváltozhat. Azt is leírtuk, hogy mi lenne lehetséges, és mi lenne szükség, például egy szerződés módosítás, egyfajta rendszerre lenne szükség, meg kell változtatni a fiskális irányítási rendszerben bizonyos dolgokat, ehhez viszont szerződésmódosításra van szükség. Tehát két különböző szcenáriót vázoltunk fel, de mi nem szerettünk volna a szerződés változtatást. A harmadik kérdés, lehet, hogy ez is közölik az első kérdésehez. Persze gond van a növekedés hiánya miatt, az alacsony befektetések miatt, hogyha megnézzük a befektetési adatokat az elmúlt hónapokban, akkor láthatjuk, hogy uh, problémák vannak, ahogy a foglalkoztásra is problémák vannak. A kiegészítő kockázatmegosztási mechanizmusok esetleg megválaszolhatnak ezt a problémát, de arra is gondolni kell, hogy az a, adósság visszafizetés függ a spreadektől és a különböző államkötvények között, ezek csökkenthetik a terheket, de ezek nem veszik le teljes mértékben a terheket az egyes tagállamok válláról. Még Bishop úr szeretném valamit hozzátenni. n'étiez pas prévu. Nous avons épuisé le temps. Euh, Felítettük a rendelkezésre álló időt, Bishop úr, nagyon röviden. I think uh, I've made my points about... Azt gondolom, hogy a kormányközi megállapodás mellett már érveltem, nem akarom megismételni őket, inkább más kérdésekre válaszolnék, hogyha vannak. Schmidt úr. Thank you, madam. I think... Uh, Köszönöm, elnök asszony. Strajcsek asszony és mi magunk vagyunk azok, akik az eurozónában kívülről, eurozónán kívüli országokat képviseljük. Nos, erre felmerült a kérdés, hogy miért. Hát vannak olyan országok, amelyek adott esetben a jövőben csatlakozhatnának, vagy csatlakoznának, és a számukra is fontosak ezek a kérdések. Már, már két órája ezt a vitát figyelemmel kísérem, és nem teljesen értem, hogy mit akarnak a végkövetkeztetéseket szoktuk elolvasni, én újságíróként ezt teszem, és és aztán a végén azt mondják, hogy, fog, hogy fogalmuk sincs, hogy ez jó vagy sem. Önöknek ennél többet kell tudniuk, illetve nekünk is többet kell tudnunk. Összességében önök mennyire elkötelezettek, eh, ez a finn kollégának szól elsősorban, mert eh, a balti térségben a különböző valuták okoznak problémát. Ön asszonyom mennyire elkötelezett például? I mean, we have described the possible... Nos, mi leírtuk a lehetséges előnyöket, mind a két tervnek a lehetséges előny, előnyeit, ugyanakkor a vállalások és kockázatok is jelentősek. Nem akartuk, hogy önök alábecsüljék ezeket a kockázatokat és kötelezettségvállalásokat. Évtizedekre szóló kötelezettségeket vállalnának, és ráadásul feltételezésekre bocsátkoznának a jövőre vonatkozóan, további terheket vállalnának magukra, és egyéb másfajta jellegű instabilitási tényezőket. Éppen ezért ezt önöknek kell alaposan átgondolniuk. Actually, it doesn't say that here. It says that... Ez nem ezt mondja ez a jelentés. Azt mondja, hogy, azt mondja, hogy először is ennek a kormányzatiságnak a működéséről kell adatot gyűjteni, mielőtt a döntést hozunk. But if you read the whole list de hogyha a következtetéseket ténylegesen elolvassa, ami több oldalt tesz ki, akkor abban benne van az összes olyan kérdés, amire ön most választ vár. Köszönöm, sajnos nem tudtuk elolvasni a jelentésen, pedig a következtetéseket ezen vita előtt, amely igen, csak nehézkesé teszi dolgot, de köszönetet mondok elnök asszonynak és valamennyi tagnak, valamint a szakbizottság valamennyi felszólaló tagjának. Tudják, hogy ez a jelentés szakértő jelentés a bizottság részéről, és a bizottság az, amely dönteni fog a bizottság mérlegesi képessége az, amely szerint döntés születik majd, hogy milyen folytatása lesz ennek a jelentésnek a következő parlament munkája során. Csak annyit mondani kell, ami meglepett mindebben, amiről önök szóltak, szóltak szakértők, azt említették, hogy nagy bizalomra van szükség a kormányok elkötelezettségét, illetően hosszú távon. Nos, felmerült bennem a kérdés, hogy a kormányok elkötelezettsége hosszú távon, nos, hát ez eléggé nehézség, nehézkes, mert a kormányok négy-öt évenként változnak, Önök szerint mi állt a hosszú táv, amelynek során ezen kormányok kötelezettséget kell, hogy vállaljanak? És egy másik dolog, amelyet zárásként mondanék, azt hiszem, hogy újfent megérthettük ma délután, hogy nincs alternatívája a költségvetési fegyelemnek, ha csökkenteni óhajtjuk az adósságállományt, amely nagyon jelentős bizonyos tagállamokban. Nos, vannak még különböző fegyvereink, mint a Tupac vagy a Sixpack, amelyek közösségi szintűek, a Fiscal Compact, a Stabilitási Paktum, mindez nem működik. Felteszik tehát a kérdést a kormányoknak a kötelezettségvállalásokat illetően, azon kormányok esetében, amelyek a lehetőségeik fölött élnek. Nagyon érdekes volt tehát ez a vita, és érdekes volt egy másik lehetőséget felvetni a bajból való kilábalásra. Ez még nem történt meg. Ami a kockázat megosztást illeti, azt hiszem, hogy hiányzik a szolidaritás a tagállamok között e tekintetben és meg kell majd néznünk, hogy a következő parlament, illetve a bizottság mit tesz a tekintetben. Köszönöm szépen önöknek, hogy itt felszólaltak, köszönöm a munkájukat is. Köszönöm, és kellemes hazautazást kívánok önöknek. Most pedig áttérünk a napirend következő pontjára. Elnézést kérek azon kollégáktól, akik még hozzá kívántak szólni de merítettük az időkeretet, most pedig áttérünk a hármas napirendi pontra a napirendünkön. Az elnök közleményei mindezt angolul készítették elő, ezért angolul fogom felolvasni az elnök közleményeit. Már elmondtam, nincs oxfordi Cambridge kiejtésem, de Remélem, hogy megértik majd az angolságomat először is. Először is szeretném a képviselőket arról tájékoztatni, ez nagyon fontos, hogy majd a következő hétfői szabadság ülésünkre jön egy fotós, tehát április 7 ülésünkre jön egy fotós, 3-5-re délután, és egy csoport fotót fog készíteni az Ekon tagokról. Nagyon fontos ez a közlemény. A többi közlemény is fontos. Ezek eh, tájékoztatást adnak a folyamatban lévő triológusokról. Az mer kapcsolatban a parlament közreadta az első véleményét 2003. szeptemberében. Ez a piaci visszaélés, piaci előfegyelő való visszaélésről szóló jelentés ez. Itt sikerült politikai megállapodást elérni a tanácssal, azelőtt, hogy megszületett volna a szövegek jogi nyelvi felvizsgálata. Most az Európai Parlament és az Európai Tanács jogász nyelvészei elvégezték ezt a vizsgálatot, és a megváltoztatott szövegek most már plenáris korrigendum formájában rendelkezésre állnak a 210-es eljárási szabályzati cikk értelmében. Hogyha nincs kifogás, akkor az áprilisi második plenáris ülésen fogják ezt a korrigendumot közreadni, illetve az első plenáris ülésen Brüsszelben, kivéve, hogyha egy politikai frakció vagy 40 képviselő nem kéri azt, hogy erről szavazzanak. Megértették ezt? Rendben. A kifizetési számlákra vonatkozó irányelv, az első megállapodás létrejött március 20-án a trialóguson. A fő elemek magban foglalják azt, hogy a, a tagállamoknak létre kell hozniuk egy rendszert, amelyel biztosítják az alapvető fogyasztói fizetési számlákhoz való hozzáférést az egész Európai Unióban, nagyobb átláthatósági szabályokra van szükség, összehasonlításra van szükség a fizetési számlák esetében, hamizálni kell a szabályokat, és meg kell könnyíteni a számlák megnyitását a fogyasztók számára határokon átnyúlóan. A koreper valószínűleg az, megáll, az így létrehozott szöveget április 4-én fogja megvizsgálni, és az ECON szakbizottság pedig április 7-én fogja ezt megvizsgálni 70-es szabály értelmében, annak érdekében, hogy a második áprilisi Strasburgi ülése már lehessen ezzel foglalkozni, rendben van? Most pedig következzék a négyes napi rendi pont. Uh. Mással kell kezdenem, mondja az elnök, mert mindig változik itt a dolog. Újabb konzultáció az eljárás szabályozat 70 szik alapján az SRM-ről. Felelre azt a jelentéskészítő nem figyel, de a az elnyék jelentéstevők, Wortmann Kólasszony, Gulárasszony, Sven Gigold és Thomas Hendel kollégák tudják, hogy politikai megállapodásra jutottunk az egységes bankszanálási alapról, az SRM-ről. Március 6-án 16 órás tárgyalás után, és a társalkotók megállapodtak abban, hogy a végrehajtó tanács lesz a felelős, kivéve akkor, hogyha az alapot nagymértékben megváltoztass, megváltoztatják, viszont az azt jelenti, hogy a plenárisnak lesz beleszólása az alap felhasználásába. A döntés az alatti módszert egyszer tették, tehát a, az, tehát akár egy hétvégén keresztül is meg lehet hozni a döntést. A tanácsot csak a bizottság külön kérésére fogják bevonni, és csak azért, hogy a közérdekhez fűződő jogot megvizsgálják, illetve azt, hogy milyen hogy kisebb vagy nagyobb mértékben használják -e fel az alapot, mint hogy ezt a bizottság javasolta. Abban is megállapodtak, hogy az alap költségvetési kapacitását is növelik, will be shortened from 10 to 8. What do you read? From 10 to 8 uh, years. With évre uh, uh, csökkentik az alap futam. Ezt a trialógust egy újabb trialógus követte 24-én, amikor a fennálló politikai kérdésekről beszéltünk meg, és lesz még egy technikai jel, vagy volt még egy technikai jellegű trilógus is 25-én, 27-én érkezett meg a Koreper levele, ezt az Econ Tautnak közre adtuk még aznap. Nos, a szakbizottság most újonnan konzultál ennek alapján, azon szöveg alapján, amiben megalapodtunk a tanács A szöveget a plenáris április 9-én fogjuk előterjeszteni, és majd a második áprilisi Strasburgi ülésen fogunk erről szavazni. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a szöveg, amit majd a szavazásra terjesztünk elő, az egy nem egy véglegesített szöveg, és még mindig meg kell vizsgálni ezt majd a nyelvészjogászoknak, mind a parlament, mind pedig a tanács részéről. Ezt a, ez a folyamat május közepéig fog tartani, akkor majd írásos eljárás keretében tájékoztatják a képviselőket a korrigendumról. A második júliusi plenárisra kerül majd ez a korrigendum, és elfogadottnak tekintendő az, hogyha senki nem emel ezzel ellen kifogást 24 órával a az elfogadása előtt, és ezt követően majd, vagy júliusban, vagy pedig szeptemberben fogja ezt aláírni a tanács, és ezt követően majd a hivatalos közlönyben is megjelenik ez a szöveg. A 70-es cikk értelmében konzultálnék a szabadsággal, egyetetelek -e ezzel, szavaznunk kell, senki nem akar hozzászólni, de tegyék fel a kezüket. Szerintem ez a többség, sőt, egy nagy többség ez. Rendben. A jelentés tevő kíván-e szólni? Ferere asszony, akar-e valamit mondani? Arról van itt szó, hogy ezen csomagtartalma az a tény is, hogy a hozzájárulás súlyozás egy tanácsi rendeletben kell, hogy meghatározásra kerüljön. Így van -e ez. bitte. Sik. A kérdés az volt, hogy a az egyes bankok hozzájárulásai kicsik és nagyok, kockázatorientáltan kerülnek meghatározásra, és mindez egy tanácsi rendelet keretében lesz technikai részletekre lebontva szabályozva. Did you get it? Okay. Wissen Sie mehr darüber, bitte. Tud-e többet erről, tessék? az a kérdés, hogy mi az előnye annak, hogyha németül beszélünk. Németül szívesen megfogalmazom a kérdést. A tanács egyedül fog dönteni, hosszasan tárgyaltunk együtt erről közösen, és az volt az eredmény, hogy a bizottságtól megtudtuk, hogy a delegált jogi aktusok a lebonyítási irányelv keretében a szanás irányelv keretében a tanácsi jogi aktussal együtt kerülnek majd benyújtásra, tehát a parlamentnek van a lehetősége arra a delegált jogi aktus túlszul ejteni, hogyha ezen tanácsi rendelet eredménye nem tetszik nekünk. Ez egy gyengesség, mert ez a tanácsi rendelet dönt 55 milliárd euró elosztásáról a különböző intézetcsoportok között. Mindig is egyetértettünk abban, hogy ez nem megfelelő a tanácsi rendelet révén erről dönteni. A tanács ragaszkodott ehhez, azonban itt van a lehetőségünk, mivel ez egy csomag delegált jogi aktusokkal, hogy mégis kontroll jogainkkal éljünk. Éppen ezért fontos, hogy ez a szakbizottság a következő ciklus során éljen, komolyan vegye ezt a kontrolljogot, hiszen a kisbankok szubvencionálnak a nagybankokat és beruházási bankokat, és az a pénzügyi piaci stabilitás érdekében nem állhat. Elnök, reméljük, hogy nem júliusban történik ez, hiszen már csak két hónap van, szeptemberben kell ennek megtörténnie. Most ezzel kapcsolatban nem kell semmit kijelentenünk, mert a delegált jogi aktusok, ez egy elég furcsa történet más szakbizottságokban is. Biztosítani kell tehát, hogy a delegált jogi aktusokkal kapcsolatos határozat szeptemberben szülessék. De a tanács már javaslatokkal ért a bizottság felé, és a legutóbbi koordinátor konferencián is hallottuk ezt. Nos, én abban nem vagyok benne, erről nem tudok semmit. Langen úr még egyszer a Gigolt kollégával ellentétben a tanácsi rendeletet helyesnek tartom. Néhány hónapja már vitáztunk erről. Másodszorban úgy vélem, hogy a tanács egy megfelelő megfogalmazást talál majd a kockázatokat, illetően amely kielégít minket. Elnök, reméljük, hogy így lesz. Azt mondták, hogy egyetértenek, szavaztunk erről, tehát várjuk meg, hogy mi történik, és reméljük, hogy a parlamentnek elég ideje lesz erre, hogyha látja a delegált jogi aktust, és ez nem fog elmaradni amögött, amelyről határoztunk a tanácsban, illetve a trialógus során, mert mindig ez a veszély áll fenn. Önket még Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy rámutatott erre. Mind a három jogalkotási szövegről együtt fogunk szavazni, és arról is, hogy az egyéni intézmények hogyan fognak hozzájárulni. Ez fontos volt ez Langen úr, hogy a bizottságban mindig várjuk a, az egységes piacra vonatkozó javaslatot. Van egy kormányközi megalapodás is, amely többek között a nem résztvevő országokkal is foglalkozik, illetve azzal, hogyan kell velük bánni. Ezt így fogjuk majd végrehajtani, ahogyan ön javasolta. Oh, Madame Ferreira. Ferreira asszony. Obrigada, Sra. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem hallottam Langen úr kérdésének tolmácsolását. Köszönetet mondok Gigolt úrnak, aki válaszolt erre köszönetet mondanék a nagyon intenzív és komoly együttműködésért számos kollégának, különösen az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködésért mondok köszönetet. Jó, hogy a parlament egy, együttesen lépett fel, és a tanács szövegét javítani tudtuk, a delegált jogi aktusok mellett a következő parlamentet arra kérjük, hogy nagyon figyeljen oda, hogyan alakul tovább ez a dolog, különösen az államok közötti megállapodások ratifikálása után kértük az elnökséget, vagy az elnökséget, hogy jöjjön létre a megfelelő testület, és az havonta tegyen jelentést. 2015. január 1-től havonta készülnek majd jelentések a ratifikálásról. Ez rendkívül fontos hogy az alap rendelkezze megfelelő forrásokkal, és 2016. január 1-től a bankszanálás esetében valóban hat, használni lehessen ezt. Kérem tehát, hogy a jövőbeli gazdasági szakbizottság nagyon figyelmesen kövesse az ezzel kapcsolatos történéseket, hogy hajtsák végre ezt a megállapodást. Jó lenne egy tanácsi nyilatkozat ebben az értelemben, ezt meg is ígérték nekünk. Ez része a jegyzőkönyvnek a tanács hajlandónak mutatkozik, hogy megtegye a tőle és a ratifikálás megfelelően szabályozza majd. Utalnék arra, hogy a rendelkező részben és a preambulum bekezdésekben kijelentésre kerül, hogy a testület, illetve a tagállamok megtesznek majd mindent, hogy egy költségvetési sort hozzanak létre az alap fennelásától kezdődően, a következő Ekon szakbizottság foglalkozzon majd ezzel az ügyjel. A politikai megállapodás, amely egy jogi szövegben csapódik le, ennek mindenképpen tetteké kell válnia. Ez a költségvetési sor, tehát nagyon fontos ügy a parlament számára. Ez a lojalitás és a jó együttműködés szellemében történik majd. Így született ez a politikai kompromisszum, amit mi így elfogadtunk. Kasperi nagyon figyeljen oda majd a következő időszak. Pardon, Madame excusez-moi. Well, one more uh, uh, moment of patience. Még egy pillanat türelmet kérek eh, ezzel kapcsolatban Szeretném megkérde, megköszönni Elizának és a kollégáknak a munkáját, és szeretném megköszönni a csapatmunkát a történelmi eredmény érdekében. Ezt a választások előtt sikerül véglegesítenünk, a minden igaz. Amellett, hogy megköszönöm a kollégáknak az éjszakai munkát, a hosszú munkanapokat, Emellett köszönet illeti Klert és a többi titkársági alkalmazottat, valamint a saját asszisztenseinket, akik a technikai trialógus során végeztek aprólékos munkát. Az ő támogatásuknak is köszönhető, hogy erre a megállapodásra jutottunk. Valóban eh, köszönöm. Eh, akartam mondani, nem tettem. Eh, igen, azt gondolom, hogy az Ekon bizottság köztisztviselői nagyon jó munkát végeztek. Köszönöm. Elmondhatom, hogy a legjobb bemutatása, amit olvastam, már ami a parlament fontosságát illeti, az az, hogy éjfélkor felhívhatták, illetve fél ötkor hajnalban felhívhatták Schäuble urat. Nem tudom, hogy ez igaz, de ezt olvastam minden esetre. Tehát remélem, hogy ebben a keretben mindenképpen jó irányban haladunk tovább. Madame Luling, well, as we are now moving to ahogy rátérünk a vitára most már ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hagyd szögezzük le egy dolgot. Először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, beleértve a munkatársakat is. Ez egy igazi európai tapasztalat volt. Nagyon különleges helyzetben voltam. Én voltam az egyetlen férfi, aki tárgyalhatott ilyen fontos kérdésekben, és nagyon jól kezeltek, legalábbis általában mindemellett Mindemellett úgy vélem, hogy nagyon fontos dolog történt, az Európai Parlament hozzáadott értékről tett tanúbizonyságot, ugyanis a végső eredmény sokkal jobb lett, mint amit a tanács szeretett volna nekünk felkínálni. Most nem akarok belemenni a részlegbe, de nagyon fontos vívmány volt ez. Nem tudom, hogy ki kit mikor hívott, de biztos, hogy Soble urat felhívták. Nem hallottunk semmit Moszkovicsi úrról, lehet, hogy Korin többet tud erről, de ez mutatja a tanács működését, és mutatja azt, hogy milyen a döntéshozatal, ez eléggé kérdé- megkérdőjelezendő. Néhány országot felhívtak, másokat nem, nincs igazi kritérium, ez mutatja az európai demokrácia működését. Második pontom az az, hogy az in, a kormányközi megállapodás problémás, mert első alkalommal elfogadtuk azt, hogy egy együttdöntési eljárásba megyünk, és egy kormányközi megállapodás fogja átvenni egy, kormány, egy együttdöntési eljárás elemeit, ami azt jelenti, hogy ezt majd a jövőben nehéz lesz megváltoztatni. Ezért úgy vélem, hogy elvi jellegű ez a dolog, és nagyon komoly vitákat kell arról folytatnunk, hogy ezt a megközelítést a bíróság elé visszük-e, vagy sem, mert a jövőben ez precedenst teremthet még akkor is, hogyha a tanács nem szereti, azt nem akarok megalapodni, a már meglévő együttdöntés mellett nem jó a kormányközi megalapodás. A jogi szolgálatok szerint is az a helyzet, hogy ezt mind meg lehetett volna tenni együttdöntési eljárás keretében. A banki unió annyira fontos, hogy ezt végül is megszavazhatjuk, viszont a jogi demokratikus oldala mindennek eléggé kételjes. Azaz nem le, hogy mindenki csodálatosan dolgozott, a tanács nem mozdult el elég nagy mértékben szerintem. A politika az elérhető művészete, ahogyan mondják, és most mindezt átadjuk a következő parlamentnek. Rengeteget dolgoztak önök, azt hiszem, hogy nagyon észszerű és megfelelő most itt megállni, még akkor sem nem értünk teljes mértékben egyet, mindezzel a bírósághoz fordulni, nos, az, hogy a tanács folyamatosan alá ássa jogköreinket, mint társjogalkotók, hát ez is a következő parlament feladata lesz majd. De a miénk is. Németül folytatja az elnök asszony. Csak bizonyos országok járnak el így velünk szemben, és különösen egy országgal vannak problémáim. Mert, no, Francia folytatja újra az elnök asszony. Most tehát ezzel az első jelentéssel lezárjuk a munkát, de itt van még másik két jelentés, ahol döntést kell hoznunk. A Schwab úr jelentése. El kell mondanom, hogy ami a Schwab úr jelentését illeti, hol is van ez? Angolul fogom ismételten felolvasni. Schwab úr jelentéséről van szó. Á, március 18-án volt a trialógus, sikerült eh, a hatos cikk értelmében eh, megállapodásra jutni, és a kilences cikkben is sikerült megállapodásra jutni, ez a nemzeti döntéseket illeti, és a négyes fejezet pedig ugyancsak elfogadásra került. A korepertől kaptunk egy levelet, megalapítják ebben, hogy a tanács jóvá hagyta a parlament álláspontját, és a parlament elfogadhatja a szöveget, ugyanakkor volt néhány hiba a tanács részéről a végső szövegben, a táblázatokban, és ezért a tanács egy korrigendumot adott közre, és a Koreper levelét, a korrigendumot is közreadtuk önöknek. Ezért a konzultáció, az újabb konzultáció a Koreper szövegben szereplő szöveg alapján történik, illetve a korrigendum alapján történik. Ma történik az újabb konzultáció erről, a szavazás előtt, amely most Strasbourgban lesz a plenáris ülésen, az eljárási szabályzat 70-es cikke értelmében ez az újabb konzultáció ö, szavazással történik. Schwab úr kíván-e valamit mondani? Igen, hát nincs már itt túl sok kolléga, és nem is igazán tudunk szavazni, de szavaznunk kell, oké. Okay. Úgy vélem, hogy ez a szakbizottság az elmúlt hónapokban rengeteg munkát végzett el, és ez kihat a szabizottságunk eljárásaira is. Emlékszek arra, hogy Lange urak, vagy Göbels urak azon gondolkodtak, hogy a második olvasatra el kell vinnie ezt a javaslatot, és úgy vélem, hogy sikerült egy komoly eredményt elérnünk, de elnök asszony, azt kérném öntől, hogy jegyezzen fel valamit. A következő parlamentben jobban ki kell tartani az előírásaink, a szabályzataink mellett, mert nagyon nehéz egy ilyenfajta időkereten belül, nagyon rövid volt az idő, ilyen óriási nyomás mellett a bizottság a tanács részéről jó munkát végezni. Ugyanakkor elnök asszony szerintem egy elfogadható eredményt értünk el, és minden árnyékjelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani ezért a megállapodásért. Ich, ich habe eine generelle Frage. Hier steht ja wie beim... Egy általános kérdés, amit a négyes pontnál a konzultáció szerepel. Miért nem szerepelt ebben szavazás? a szokásos konzultációnál a kollégákat nem tájékoztatják, hogy szavazunk. Elnök, itt reconsultationről van szó. Nem én vagyok felelős ezért, képviselő. Éppen erre gondoltam, hogyha nyomással elhelyeznek minket, és nem tudjuk ezt rendesen szabályozni, akkor nem lehet ezen csodálkozni. Elnök, ma határozatot kell hoznunk arról, hogy egyetértünk-e azzal, hogy az eredményről a plenárisan majd szavazzunk. Ez az egyetlen, amit tennünk kell. Nem követjük itt ezt az egész dossziét, a következő parlamentnek adjuk majd át. Egy észszerű trialógust folytattunk Lesvábor, az eredmény elfogadható, és most Göbels úr, tessék a még a szó elnök asszony. Az eredmény ugyan elfogadható, de senki nem ismeri azt. Ja, ich weiß nicht, ob Elnök, nem tudom, hogy ez elegendő-e. Schwab úr. Ön mégiscsak ismeri az eredményt. Schwab úr, igen. És azt el, fel is olvastam. Ja, ja, wenn Sie wollen, von... Ha akarják, felőlem, akár hétfőn is szavazhatunk erről, de megy ez? A titkásság gondoskodik arról, hogy elküldje önöknek a szöveget, és hétfőn szavazunk majd erről. De az egészet nem akarjuk kétségbe vonni, és Strasbourgban ezt véglegesen el kívánjuk fogadni. Tessék, de itt nem csak a fordításról van szó, illetve a benemutatásról, vagy valamiféle szabadság tervekről egyesek részéről. Elnök, felolvastam itt különböző hibák voltak a szövegben, és most ezeket korrigálták. Előfordulhat ez, de mindig sarokba szorítanak minket, hogyha még meg akarjuk ezt tenni, és nem akarjuk a következő parlamentnek átadni. A képviselő, hogyha komolyan gondoljuk ezt, akkor be kell tartanunk a szabályokat, különben nem vesznek minket komolyan. Elnök, hétfőn szavazunk erről, és itt van még egy harmadik dolog, Hans Péter Martin jelentése, de ő megint csak nincs itt. Itt az Intratrade Statistics-ről van szó. Elnézést. Elnök úr, csak, elnök asszony, csak annyit mondani kell, hogy ezzel a témával kapcsolatban ugyanazt az eljárást kellett volna ö, követni. Nem értem, hogy miért kell más eljárást alkalmazni. Itt csupán egy rekonzultésről van szó, mint az előző esetben, tehát hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy elküldjük a plenárisra ezt a megállapodást ezen bizottság mandátumát követve, melyet korábban fogadtunk el. Mi, akik részt vettünk ebben az eljárásban, ugyanazon információkkal rendelkezünk, mint a korábbi dossziéról, az előző dossziéról, tehát semmi okot nem látok arra, hogy itt szavazzunk, de nem fogok kifogást emelni, de ugyanaz a helyzet, mint az előző dosszié esetében. Also, da möchte ich dem hochgeschätzten... Nos, a nagyra becsült kollégáknak ellent mondanék, mert a Ferrara jelentés esetében volt egy plenáris ülés, elnöki közlemény, nyilatkozat, számos meghallgatás, mindenki tudta, hogy miről döntünk. Ezzel kapcsolatban rengeteg információ volt. A további két jelentés esetében azonban nem ez a helyzet. wurde ihnen zu... Ezt megkapták, lehet, hogy nem olvasták el. De nekem semmi gondom nincs azzal, hogyha szavaztunk volna, jobb lett volna, de igazából ez semmit nem változtat az egészen. Most nem kell itt teljes eljárási szörszel hasogatást folytatnunk, hogyha a hétfőn tesszük ezt meg, az is jó, de ma is megtehettük volna ezt, ahogy ezt a Ferreira jelentéssel kapcsolatban ezt megtettük, hogy a Schwab jelentéssel kapcsolatban is megtehettük volna ezt, de azt kérdezném, hogy akar-e szavazni a szabizottság többsége, hogy ne kelljen ezt hétfőig halogatnunk. Most akkor kérdezem, a kedves kollégáktól ki kíván szavazni. Abstimmung, Abstimmung. Most szavazunk. Meg kell néznem azt, hogy van-e többség. bekommen. Megkaptátok, megkaptátok a koreper levelét, elküldtük mindenkinek, ezt mondja a titkárság is nekem. Ó, oh, heute Ma biztos. Van. Gestern. Tegnap, tegnap. a text. Az, akkor repel szövegét. A korrigendummal együtt az Econ képviselők megkapták. A kérdésem az az, hogy mikor kaptátok ezt meg, tegnap történt ez meg. Walter, nem akarunk itt szőrszálhasogatást folytatni. Többség van amellett, amely megtenné ezt a Schwab jelentés esetében, ahogy ezt a Ferrara jelentés esetében is megtettük. Ja, ja, ja. Na, Schwab úr, elnök asszony tartalmilag nincs kételj afelől, hogy a parlament és a szakbizottság is a teológusban megtalált megoldást meg fogja szavazni. Tehát itt nincs, nem szabad ezért eljárási szőszelhasogatást folytatnunk, de különböző eljárási kérdésekről van szó, arról van szó, hogy szavaznunk kell, pedig a napi renden nem volt szó szavazásról. Egyetetek a kollégáimmal, ezt nem kell túl túlértékelni, ezt inkább csak figyelembe kell venni a következő hónapokban folytatott munkánk szempontjából úgy gondolom, hogy minden kérdést eh, sikerült tisztázni, a szabadság tudomásra veszi a döntést, de úgy vélem, hogy nagyon fontos az eljárás kérdése, és sokkal többet kellene ezzel foglalkoznunk. Auf dem Luftstoppsagt man in Luxemburg. és eh, und, eh, Most hagyjuk abba, mondanám ezt luxemburgiul. Nem halljuk az elnök asszonyt, mert nincs mikrofonja. Most már igen. Úgy gondolom, most már ez rendben van, és a sváb, sváb jelentéssel így bánhatunk, hogy ezt mondtuk. Persze a következő szabizottsági ülésen is szavazhatunk erről, nem tudom, ki fog akkor majd elnökölni, akkor is mond, akkor is elmondhatjuk azt, hogy másképp kell bánni a eljárásra, mint eddig. Következik a harmadik jelentés, Hans Péter Martin jelentése. Ugyanaz a rekonzultáció a 70-es cikk alapján az eljárási szabályzatban, és itt is a trialógus során sikerült megoldást találnunk. Hans Péter nincs itt, de kérem, hogy emeljék fel kezüket annak érdekében, hogy ezt az eredményt is el tudjuk küldeni a plenáris elé. Ugyanerről van szó. Egyetértenek? Rendben. Köszönöm szépen. Igen, hogy tisztázzuk a korábbi témát, illetve ott szavaztunk? Szeretném tudni, hogy szavaztunk-e az előző téma kapcsán. Francia megismétli a képviselő ugyanezt a kérdést. Elnök, a három jelentést megszavazzuk majd véglegesen a plenárison, de itt szavaznunk kellett a rekonzultációról. Bien. Alors, Köszönöm. Egyebek. Az egyebekkel kapcsolatban senki nem szól hozzá. Következő ülésünk hétfőn április 7-én kerül sor 15-től 18.30 óráig. Köszönöm, és nagyon kellemes estét kívánok!